Okay, we'll get... Tisztelt kollégák, akkor kezdjük el. You have the Mindenki megkapta a napirend tervezetet, feltételezem, hogy ezt elfogadhatjuk. Ha igen, akkor áttérnék rögtön a következő napirendi pontra ez pedig az éghajlatpolitikai főigazgatóság ismertetése a kibocsátás kereskedelmi rendszerről. Ez a légi közlekedésre vonatkozó javaslat. Elina Bardram, ha nem tévedek, ő az, aki itt van. Igen. Láthatják, hogy kezd telni a terem, bár a csütörtök délelőtti egy délelőttöt igénybe vevő ülésekkel kapcsolatban megvannak a kételjeim. Minden esetre itt vagyunk. Hát ez a, ilyen ez a rendszer, mit csináljunk vele? Ez van. Parancsoljon öné a szó. Okay, thank you. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Hát megtiszteltetés számomra, hogy csütörtök délelőtt elsőként kaptam felszólalási időt. Valóban tudják, hogy az Európai Bizottság elfogadott egy javaslatot, ez módosítja a kibocsátáskereskedelmi rendszert. Október 16-án fogadtuk ezt el, és ez a javaslat egyfajta reakció az ICAO közgyűlésen elfogadott határozatra, amelyet ott fogadtak el október 4-én. Ebben a határozatban, állásfoglalásban az ICAO tudomásul veszi a tudományos ismereteket a kibocsátáskereskedelmi rendszerrel kapcsolatban, és elkötelezi magát amellett, hogy ezek elérése érdekében dolgozik. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a légi, keres, a légi szállításban 500-800 százalékkal fognak emelkedni 2010, 2050 után a kibocsátások, éppen ezért az EU az éghajlatváltozási politikába és az EUTS rendszerbe ezt beépítette. Ez pusztán ugye az ágazat nézetét tükrözi Tudják, hogy az IATA az éves általános közgyűlésén idén júniusban elfogadott egy határozatot, amely szintén elismeri, hogy piacalapú intézkedésekre van szükség, és egy úti tervet is kidolgozott arra vonatkozóan, hogy 2020 után az ilyen intézkedéseket hogyan lehet végrehajtani. Az ő kilátásaik alapján is szükségesek lesznek a piacalapú intézkedések, hogy az ágazat és az ICAO által kitűzött célokat el lehessen érni. Látják, hogy elég nagyra törőek ezek a célok, ugye új technológiákra is szükség lesz, ezek feltalálására még 2050 előtt és ezen új technológiák jelentős mértékben hozzájárulhatnak a kibocsátások csökkentéséhez. Tehát ez egy rendkívül e, nagyra törő feltételezés, és e, addig is fontosnak tartják a piacalapú intézkedéseket. Ez az, amit most lefedünk, ugye a, az Európai Unió és az Egyesült Államok, e, valamint harmadik országok közti az Európai Gazdasági Térség repülő fedjük le, ez ugye a 2008-as irányelv. Az ágazat ezt megtámadta, és az Európai, Bizot, az Európai Bíróság úgy ítélkezett, hogy a Csikágoi Egyezménnyel és a nemzetközi jogszabályokkal az EU szabályok teljes mértékben összhangban vannak ami a létező helyzetet, a jelenlegi helyzetet illeti. Mindig is azt állítottuk, hogy a multilaterális megközelítés a szakpolitikánk központi része, és vártuk azt, hogy egy globális eredmény szülessen, amely által megfelelhetünk a folyamat célkitűzéseinek. Ami a 2013-as közgyűlést illeti, egy jogerős határoz, határozat döntés született egy globális MBM érdekében, és 2016-ra vonatkozna a végrehajtás, tehát a végrehajtás maga 2020-tól venni kezdetét. Ami egy kicsit sajnálatos volt az az, hogy nem igazán történt előrelépés a regionális fellépés érdekében, és ebben a kontextusban tulajdonképpen a 2010-es határozatot vettük alapként, ott a tárgyalás és a konzultáció volt a súlypontban az ideiglenes piacalapú intézkedések foglalatosítása terén. Vannak ugye az úgynevezett de minimis szabályok a regionális intézkedéseknél, ez pedig azt jelenti, hogy a fejlődő országokba és onnan irányuló közlekedés, amennyiben a egy százalék alatti a nemzetközi légi közlekedésben való részvételünk, ők, rájuk mentesség vonatkozna. A globális folyamatra nagy hangsúlyt helyezünk, a technikai csoportok a globális intézkedések érdekében komoly munkát folytattak eddig is, és ezt a jövőben is folytatni fogják. Az Európai Bizottság és az EU tagállamok aktívan részt vettek a technikai szakértői munkában, amelynek célja az volt, hogy felvázoljuk a globális intézkedés lehetőségeit. Ez a munka folytatódni fog. Az a célunk, hogy az érdekelt feleket, mint az ágazatokat, mint az, magát az ágazatot, a tudományos köröket is bevonjuk, hogy 2016-ig megszülessen a végrehajtásra vonatkozó döntés, és a globális megközelítéssel előreléphessünk. De úgy gondolom, hogy mindannyian el kell ismerjük azt is, hogy a puding próbája az evés, maga az eredmény lesz, és eddig még a hozzá valókban nem állapodtunk meg. Tehát még komoly munka vár a nemzetközi érdekelt felekre, a nemzetközi résztvevőkre. A maga javaslat, ugye a, javas, a másik fontos kérdés, előterjesztettünk egy olyan javaslatot, amely jelentős mértékben csökkenti, a, összeszorítja az, az EUTS hatáját a nemzetközi légi közlekedésre vonatkozóan. 2013-ra vonatkozó kibocsátások egy, egy átmeneti szakaszt jelentenek, ezáltal a technikai előkészületeket végrehajthatjuk, és ebben az évben a javaslatunk pusztán az gazdaság, EU, Európai Gazdasági Térség közti pontokra vonatkozik majd, ami a technikai előkészületek végrehajtását illeti, és amikor képesek leszünk majd a jogszabályt is előterjeszteni a gazdasági szereplők elé, arra számítunk, hogy a megközelítés a gazdasági térségen belüli közlekedésre vonatkozik, de a harmadik országokra vonatkozó forgalom csak az európai gazdasági térségen belüli távolságokat veszi majd figyelembe. Úgy gondoljuk, hogy így a területen kívüliség aspektusaira is oda tudunk figyelni, mert ez az utóbbi három évben nagy hangsúlyt kapott. Az ICAO határozatot, a de minimis szabályokat is beépítettük a javaslatunkba, és arra számítunk, hogy mentességet tudunk biztosítani bizonyos útvonalak számára. Az időkorlátokat szab ennek a javaslatnak, és itt láthatnak egy grafikont a lefedettségről, tehát az EAN belüli térségre teljes mértékben vonatkozik a szabály. Itt a tagállamokban található repülőterek szerepelnek, valamint a legkülső régióban található repülőterek. Itt pedig láthatják a lefedettséget összevetve a jelenleg hatályos szabálya, tehát az előbb láthatták a teljes lefedettséget, ezzel a javaslattal pedig gyakorlatilag például egy London Heathrow-ból San Francisco-ba irányuló útvonal csak 8,5%-ot tenne ki, tehát csak az európai légiteret vesszük figyelembe. Mentességet biztosítunk a tengeri térségeknek, a kanadai kibocsátásoknak például, és az Egyesült Államok légterében bekövetkező kibocsátásoknak is. Itt pedig ismét látható, hogy miután a repülőgép kilép az európai térségből, a kibocsátásokra nem vonatkozik a szabály. Itt pedig láthatóak a különböző példák a javaslat értelmében. Láthatják például, hogy Izland esetében mivel ott ugye a nemzetközi nyílt tenger mértéke nagy területet vesz igénybe, ugye amint a norvég regionális légtérből kilép a járat, egészen addig, amíg a 12 tengeri mérföldön belüli térségbe érkezik, ott mentességet kap és aztán ismét vonatkozik a szabály az izlandi légtérre, és amint kilép az izlandi 12 mérföldes légtérből, ismét mentesség vonatkozik rá. A monitorozás, illetve a jelentés tételre szintén változások vonatkoznak. Lesz egy kivételes két éves megfelelési ciklus, így próbáljuk biztosítani a gazdálkodók számára, a gazdasági szereplők számára, hogy felkészüljenek erre a szabályra, és a bizottság így, is, így elvégezheti a szükséges számításokat, hogy a harmadik országokra vonatkozó forgalom lefeledtsége arányos legyen. Két opció nyílik a jelentéstétele vonatkozóan. Az egyik a jelenlegi rendszer a tulajdonképpeni kibocsátásokról, a másik pedig a Eurocontrol általi becslések alapján tenni a bejelentést, tehát az európai regionális térséget vennénk figyelembe, és ezt vennénk alapul. Új mentességek is vonatkoznának a kisebb kibocsátókra, olyanokra, amelyekkel kevesebb mint 1000 tonna széndiokszidot bocsátanak ki évente, rájuk nem vonatkozna a hatály. Ennek eredménye az lenne, hogy 0,2%-kal csökkenne a széndiokszid lefedettség. Ez pedig a 2200 ez pedig azt jelenti, hogy, a, hogy 2200 gazdasági szereplőre nem vonatkozna a hatály. Így az életékes hatóságokra nehezedő, gazdasági, nehezedő bürokratikus terhek is csökkennének. Továbbá a kisebb kibocsátókra vonatkozóan szeretnénk egyszerűsíteni a szabályokat, így ők egy egyszerűsített Eurocontrol modellt tudnak majd felhasználni. Lesznek egyéb kiigazítások is az árverezésekre vonatkozóan, és a mennyiségek, a kibocsátási egységek mennyisége is igazodik majd az új lefedettséghez. Tehát a harmadik országok esetén a forgalom csak az európai légtérre vonatkozna majd. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye ott van az eredeti jogszabály, amely most hatályos. Jelen pillanatban a harmadik országokba irányuló forgalom teljes mértékben benne van a hatályban, tehát feltétlenül fontos, hogy gyorsan megvalósuljon az együtt döntés. arra van szükségünk, hogy legkésőbb 2014 áprilisáig megszülessen a jogszabály, mert, az új, mert a jogalap ezt követeli meg, és ezért mindannyiunk számára az lenne a leghasznosabb, ha meg tudnánk állapodni egy javaslatban, egy olyan jogi megközelítésben, amely által nem csak a gazdasági szereplők, hanem a harmadik országok felé is jelezni tudnánk, hogy igazából mit kíván az Európai Unió. A nemzeti jogba való átültetés legalább három hónapot vesz igénybe, ez pedig a parlament és a tanács általi elfogadást követően venné kezdetét és a határidő 2015 kezdete lenne, mert így tudnánk biztosítani, hogy a szükséges változtatásokat, módosításokat végrehajthassuk a megfelelési rendszerben, valamint a jelentéstételi gyakorlatban. Ennyi lenne részemről. Köszönöm szépen a figyelmüket, és nagyon szívesen megválaszolom az esetleges kérdéseket. Köszönjük szépen, Gross úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani a bizottság bemutatójáért is. Természetesen nagyon sok mondani valónk lenne ezzel kapcsolatban, még akkor is, hogyha néhány pontra kell korlátoznunk hozzászólásunkat, mindenképpen meg kell, hogy állapítsuk, hogy az Európai Uniós intézkedések nemzetközi szinten nem igazán tudnak érvényesülni, és az a véleményem, hogy az a tény, hogy három éven belül majdnem háromszor kellett, hogy megváltoztatnunk a jogalapot. Ez nem igazán növeli az Európai Unió hitelességét, szavahihetőségét, megbízhatóságát, úgyhogy véleményem szerint mindenképpen tanulnunk kell a múlt hibáiból, hogy máshogy tudjuk, jobban tudjuk a jövőt alakítani. Két kérdésem lenne, ugyanis nagyon csodálkozom, hogy az egyáltalán nem is érintett országok miért tömbben egy, miért egyesülnek tömbben az Európai Uniós javaslatokkal szemben. Nem tudom, hogy erre tud-e esetleg a bizottság választ adni. Egy második kérdésem pedig az, hogy mi a helyzet a Stop the Clock rendszerrel, ez bizonyos fajta kötelezettségeket hoz magával. Azt szeretném tudni, hogy ezek a kötelezettségek, illetve azok teljesítése az honorával lesz-e vagy sem, illetőleg itt vannak-e különbözőségek a teljesítés területén, ami pedig a jövőt illeti, a mai napon, már csak jelentéstevőként is. Azt szeretném hallani, hogy mi a egyes frakcióknak az álláspontja. Mi a magunk nevében azt tudjuk mondani, hogy jól tesszük, hogyha 2016-ig például egy átmeneti időre egyfajta rugalmasságot tanúsítunk, és ezáltal az IKO szintjén 2016-ban eh, a magunk hitelességével jó eredményeket tudunk elérni. Fontos tehát, hogy a múltból tanuljunk, harmadsorban pedig fontos, hogy már most ne csak egy átmeneti fázist tervezzünk, hanem már most megmondjuk, hogy 2016 után minek kell történnie, vagy mi történhet, hogy a 2020-as határidőt jól előkészítsük, és ne egy 2016-os értékeléstől tegyük függővé ezt a dolgot, hanem egy teljesen világos, de ma még rendelkezésre álló eredményt már most megfogalmazzunk. Végső soron pedig úgy gondolom, hogy nagyon sok szakértőt kérdeztünk meg, hogy bizonyos döntéseknek a legitimitása adott-e vagy sem, de hogyha az európai légtérről van szó, akkor nyilvánvalóan, és ez a szerződésekből is kitűnik, itt ki, itt ki kell használnunk teljes mértékben az autonómiánkat, ahogy egyébként az IKO szintjén mások is ezt megteszik, és nem szabad, hogy megfélemlítsenek minket ennek során. Másodszorban pedig azt is gondolom, hogy összességében az európai rendszer összességében kell gondolkoznunk, és fenntartható, és összességében az Európai Uniós politikát képviselő intézkedéseket kell tennünk. Utolsó ponton pedig ki kell használnunk az időt, ez benne is van az állásfoglalásban, és adott esetben két oldalú szinten is kell egyezményeket kötni, ha már nemzetközi szinten vagy multilaterálisan ez nem sikerül, ugyanis ezek a bilaterális egyezmények segíthetnek megőrizni a rugalmasságot az Európai Unió eh, és adott esetben az Egyesült Államok vagy a világ más régiói között. Szerintem tehát ez egy érdekes megközelítésmód lehetne. Jó lenne látni, hogy az ilyen bilaterális eh, egyezménykötési lehetőségeket mennyiben tudjuk kimeríteni, Végső soron pedig azt mondanám, hogy remélem, hogy nem várunk ölbetett kézzel 2016-ig, hanem 2020-ra vonatkozóan most világos jelzéseket küldünk. Köszönöm, Alkadrai úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottsági bevezetőjét, és természetesen Matyő Gros kollégámnak is, aki Eh, ebben a kérdéskörben, ami előadónk, és előadta az első megjegyzéseinket. Eh, kezdetként azt állapítanám meg, hogy az Európai Unió talán túlzottan ambiciózus volt, amikor a vonatkozó jogszabályokat megalkotta, és a pessimisták most nyilván azt fogják mondani, hogy most megfizetünk a múlt hibáikért, múlt hibáiért. Ugyanis most azt láthatjuk, hogy a mi játékszabályunkat nem fogják világszinten globálisan alkalmazni. Tehát láthatjuk, hogy túlságosan ambiciózus volt a jogszabályalkotásunk, és nem sikerült e, elérnünk azt, hogy ezáltal mozgásba hozzuk a légiközlekedési e, e, közlekedést, és elérjünk egy globális megközelítést 2020-ig. Úgyhogy független attól, hogy az elkövetkezendő években hogyan folynak a dolgok, és a 2016-os határidőig mi történik. Mindenképpen e, azt kell, hogy megállapítsuk, hogy még sok tennivalónk van 2020-ig. Valóban helyén való, hogy e, igazunk volt jogi szempontból, de azt is látnunk kell, hogy ez egyben egy politikai kérdés, politikai dosszié is, politikai vonatkozásai vannak, és itt egy sor ellenintézkedéssel kellett és kell, hogy számolnunk, amik az európai kezdeményezés ellen irányulnak, és adott esetben ezek még egy gazdasági háborúhoz is vezetnek, amit mindenképpen el kell kerülnünk. A jelenleg előttünk lévő javaslat számomra nagyon úgy tűnik, hogy felhasználja azokat a tanulságokat, amiket évekkel ezelőtt itt megfogalmaztunk, és arra épít, hogy először Európán belül próbáljunk meg rendet tenni, és utána törődjünk a globális megközelítés móddal. Az átmeneti időszakra mindenképpen egy gyakorlatias és pragmatikus megközelítésmódot és végrehajtást kell kidolgoznunk, de számomra úgy tűnik, hogy akkor ez így összességében egy lépés a jó irányba. Két kérdésem lenne, először is az, hogy milyen mértékben tanulmányozták azt, hogy a mi légiközlekedési szektorunkra milyen hatása lesz adott esetben közvetett módon eh, a jelenlegi javaslat végrehajtásának. Én itt arra gondolok, hogy fennáll annak az esélye, hogy az Európai Unión kívül, az Európai Unió zónán kívül, itt például gondolhatunk a eh, mediterrán térségre vagy a közel-keletre, eh, bizonyos előnyöket húznak ugyanis mi ott fogunk ezzel forgalmat generálni, méghozzá olyan forgalmat, ami a mi szabályainknak nem fog megfelelni. Tehát tanulmányozták-e azt a kérdést, hogy a szabályoknak a végrehajtása, alkalmazása okozhatja-e azt, hogy ilyen negatív hatások keletkeznek. Másodszorban egy dolog volt még, amit nem teljesen követtem nyomon. Vannak olyan repülőutak, amelyek átvezetnek az Európai Unió légterén. Ezekre a repülőjáratokra is vonatkozik a szabályozás, ugye? Jól értettem. Zárásképpen pedig Szeretném azt elmondani, hogy csatlakozom ahhoz, amit Matyő Goros mondott, ami a harmadik országokkal kötendő egyezményeket illeti. Rendkívül fontos, hogy ezekben az egyezményekben, a jelenleg kitárgyalás alatt lévő egyezményekben egy szélesebb spektrumát vonultassuk fel a légiközlekedési kérdéseknek, és erre a dosszéra, erre a jogszabályra is utaljunk ezekben az egyezményekben, tehát adott esetben a bilaterális kétoldalú egyezményekben is megpróbáljuk ezen az úton módon a tárgyalási pozíciónkat erősíteni, hogy 2020-ra aztán a globális megoldás meglegyen. Köszönöm. Köszönjük szépen, Meissner asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottság beszámolóját. Valóban nem könnyű kérdés ez, hiszen Európában jó példával akartunk előjárni, ahogy ezt többször megtesszük, és nem értünk el sikert. Azt remélem, hogy az IKO tárgyalásoknál öm, igazi globális megállapodásra sikerül jutni, de hát most az IKO csak 2016-ra akar valamit előkészíteni, 2020-ra akarja megállapodást nyílbeütni, hát nem ezt reméltük. Tehát egyetértek a két előttem szól felszólalóval. Jelesül, hogy nagyon fontos rugalmas megoldásokat keresni, találni. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy a saját európai légiközlekedésünket, a saját habjainkat, fordító korongjainkat veszélyeztetjük, hogyha túl hamari, túl hirtelen döntéseket hozunk. Tehát ugye igyekszünk példaértékűen eljárni, de úgy kell eljárnunk, hogy ne túl negatív kihatással járjon ez a légiközlekedésünkre. közlekedésünkre. Nagyon nehéz itt a megfelelő megoldást megtalálni, fából vaskarik az az egész probléma. Azon ö, van tehát a hangsúly, hogy jó példával járjunk elő, a másrészt az európai nagy légi kikötőket, habokat ne veszélyeztessük. Másrészt viszont, hogyha meg egy saját rendszer dolgozunk ki Európában, akkor esetleg bilaterális szerződéseket köthetünk a többiekkel, de ne csak a most ö, megtárgyalt szerződéseket tartsuk ö, példaértékűnek, hanem ö, a meglévőket is tekintsük át. Például Kanadával egy nagyon jó megállapodást kötöttünk, vehetnénk ezt példának. Keresnünk kell tehát annak a lehetőségét, hogy hogyan készüljünk fel Európában arra, hogy 2016-ra realista jelzéseket adjunk az ICAO-nak, e és ilyen módon nyomást is gyakoroljunk rájuk, mondván elveszítettük ezt a csatát, de nem adjuk fel a harcot. Ennyit röviden. Köszönöm, Krámer úr. Igen, teljesen vezető és helyes, hogy a bizottság és Európa maga is erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy egy világméretű megoldást találjunk de persze az Európai Bíróság előtt, előtt keresetet indítottak, és a többiek elveszítették eh, ezt a, a kereset, a felperesek elveszítették ezt, tehát jogilag működött a dolog, csak politikailag nem működött. Miért? Mert ugye újton újra vitázunk, és végül is 2020-ban esetleg oda jutunk, ahol 2001-ben voltunk. Miért? Mert nem volt alternatív tervünk, nem volt B-terv rosszul készültünk fel. És tudom, hogy Németországban a, légi, a légitársaságok az ETS rendszert azért fogadták el, hogy az extra adót elkerüljék. Mondván, hogy a kerozin elég drága már így is. Nos, ezt a fenyegetést hiányoltam, jelesül, hogyha az ETS rendszerben nem, tudjuk, nem tudunk áttörést elérni, akkor bevezetjük az kerozinadást, adót. 16 milliárd eurót fizet az európai adófizető légitársaságoknak a kerozinadó el, azáltal, hogy nem vetik ki a kerozinadót. Márpedig a légi, köz, légi közlekedés negatív hatásokkal is jár, környezetvédelmi zaj, zajhatással is, persze, öm, gazdasági előnyel is járnak, öm, de látni kell azt is, hogy sokszor a saját gazdasági előnyeiket keresik a, a a légitársaságok. Mondjuk a kerozin adó Berlin-Lisszabon között 30 eurót jelentene. Hát ez nem vágja földhöz az, azt, aki megveszi a, azt a jegyet. Az oroszok például útdíjat vesznek ki Szibéri, vetnek ki Szibériában, és ezen mindenki felizgatta magát. Hát miért nem vetünk mi, mi is ki útdíjat, vagy miért nem vetünk ki valamilyen kerozénadót, nem mondhatjuk azt, hogy 2020-ig hátradőlünk és semmit se teszünk, éppen ezért egy B vagy egy C tervre lett volna szükség. És a kerozinadó igazán fenyegetné a légitársaságokat, és arra kényszeríteni őket, hogy megállapodjanak, hiszen a környezetbarát vasút fizeti a dízeladót, a légi közlekedés meg nem fizet semmilyen adót, ez pedig nem piacgazdaság. Johannes Ludwigot, egy CDU-s konzervatív politikust idézek, aki az újraegyesítésnél azt mondta, hogy a közlekedési ágazatban a piacgazdaságot hatástalanítottuk. Hát persze erre meg azt mondtam neki, hogy ezek szerint a szörnyű szocialista tervgazdálkodás működik a közlekedés területén, és bizony azt mondta, hogy igen. Néhány kérdésem van. Miben, mennyibe kerül ma egy tonna széndiokszid kibocsátása? Mi van a nox a metánnal és a többi kibocsátott anyaggal, illetve magukkal a kondenssíkokkal? Ezt is figyelembe kell venni. Végezetül pedig 11-eddel csökkenthetjük a versenyterheket, illetve a felére csökkenthetnénk a légiközlekedést Európában, úgy, hogy a mobilitás megmarad, de a környezeti kihatásokat is felére csökkentenénk. Éghajlatváltozás nem, nem áll meg, már 5-6 fokról beszélünk, és az éghajlatváltozás sokkal szörnyűbb hatásokkal jár, mint hogyha egy vagy egyik, másik vagy hub odébb megy Európából. Kérdezem tehát a bizottságot, mi van a B meg a C tervel, hogyan állunk az áfával, ugye az áfáról már nem ismerek beszélni, de a kerozin adó tekintetében mit lehet tenni? Ez volna a nyomás, amelyet Európa gyakorolhatna, és látnunk kellene, hogy az oroszok meg a kínaiak hogyan reagálnak mindenre. Köszönöm szépen, Sposta úr, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Nos, hát addig találok szavakat. Hogyha nem ilyen komoly kérdésről volna szó, azt gondoltam, hogy valamilyen kutyakomédiát hallok, vagy látok itt. Hát az DG Envy egy olyan tervel állt elő, amely semmiképpen nem működhetett. És össze-vissza változtatgatták ezt a tervet, menet közben változtatták meg a célt, és teljesen dogmatikusan jártak el, hiszen voltak éppen a saját imidzsüket akarták véd, védeni, már pedig az Európai Unió nevetségesé vált, hiszen ez a rendszer soha nem takarított volna meg egyetlen uncia széndiokszidot sem, azért, mert a környezeti hatással felvizeztük ezt a dolgot. És most pedig az IKEA-ra mutogatnak és azt mondják, hogy jól van, akkor majd mi elkészítünk valamit. De hát az ikea ban pedig nem szerették, amit a többi ország mondott. Azért, mert a többi ország 2020-ra akarja bevezetni a globális intézkedéseket. És ebben megegyeztünk, mondván, hogyha mindenki egy globális megoldást keres, akkor vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét. A, aztán a bizottság hazajött, visszajött Brüsszelbe, és nem fogadta el, hogy nem nyerte meg a szavazást. 97-37 volt ugye az arány. A többség másként szavazott, a bizottság másik oldala maradt, és nem szerette a kisebbségben azt, hogy kisebbségben maradt, és elkezdett dolgozni egy új szabályozáson. Ez egész egyszerűen hihetetlen és arcpirító, azért, mert nem szeretik a konszenzust. Ezért jártak így el. Lássuk, az európai légitársaságok olyan helyzetben vannak, amely eltorzítja a piacot, hiszen az EU ETS rendszert már bevezették. És elnök úr, azt is elmondom, hogy kategórikusan azt mondták, hogy ez a rendszer vagy globális lesz, vagy nem vezetik be. Ez volt a jogi, a jogalap néhány évvel ezelőtt, illetve ez volt a jogi álláspont. Tehát megváltoztatták a célt menet közben. Ezen felül látni kell azt is, hogy a bizottság javaslatát egyetlen tagállam se támogatja. Nem igaz ez, a tagállamok nem támogatják ezt. A tagállamok azt mondják, hogy elegük van abból, hogy a bizottság eljátsza az Európai Bizottság hitelét, hitelességét. A nagy országok ö, igyekszenek ö, a termékeiket eladni, úgy, hogy a bizottság nevetséges és szánnivaló tervezeteit figyelembe vessék, vegyék. Miért törődne a bizottság az európai légiparral? Semmivel nem törődik, csak azzal, hogy a nevetséges és szánnivaló terveit lenyomja a tagállamok torkán. Hát emlékszem, amikor az iskolába mentem, akkor itt volt, hogy X egyelő Y per köbgyök hány éves a kapitány, ugye? Hát ki érti ezt meg? Kérdem én, mit ér ez a papír? Szégyeljék magukat. Ez a felsorolás, ami itt a nagy távolságú és a rövid távolságú légi utakat akarja összehasonlítani, hát ez hajítófát se ér, kérem én. Elnök úr, még egyszer mondom, de nyomatékkal. Egész egyszerűen nem találok szavakat, bár úgy tűnhetett, hogy találtam, de valójában nem találok szavakat. Felháborító, és szerintem... Um, arcpirító, amit a bizottság tesz, és ez szembe köpése a mi szakbizottságunknak, hogyha ez a legjobb, amit el tudnak végezni, akkor tényleg nem tudom, hogy az európai adófizetők pénzét mire használják. Nem érdemlik meg a fizetésüket, és a világ színpadán nevetségessé váltunk, és ezzel semmit nem érünk el, mint hogy mindenki ellenünk szövetkezik. Ismerem Gros kollégát, de hát semmi más lehet, hogy B tervet eh, állítsunk fel. Michael is BC tervről beszélt, erről beszéltünk már hosszan, hogy legyen egy B terv, legyen egy C terv. Hagyjuk, hogy a globális rendszert előkészítsék. Hát most mi itt a baj ezzel? Ebben már megállapodtunk. Hogyha 2016-ban kezdik el készíteni, akkor 2016-ban. Az ICAO-ban e keressük a kompromisszumot, az EU is, és akkor 2020-ra meg lesz a megoldás, hiszen ne tévedjünk, az alkalmazó országok listája tele van, illetve az alkalmazó országok tekintetében tele vannak a kivételek. Ez a valóság. Kivételekkel lugattuk át a megold, megállapodást, és ez nem ért semmit sem. Hát mondja meg, hogy melyik tagállam támogatja az önök terveit. Hát örülnék, ha megmondanák, mert voltak éppen egyetlen tagállam se támogatja. Angolul ugye azt szoktuk mondani, hogyha az ember lukba zuhant, akkor hagyja abba a ásást. Hát bizony, ha öt évvel ezelőtt abba hagyták volna maguk alatt a favágását, akkor most nem jutottunk volna ebbe a helyzetbe, nem dőlt volna ki a fa önök elett. Én egész egyszerűen elveszítettem mindenfajta tiszteletemet a bizottság iránt, hiszen a bizottság fejébe vesz valamit, és le akarja nyomni ezt a tagállamok és a gazdaság torkán, már pedig el kellene ismernie, hogy hiba volt, és abba kellett volna hagyni az egész tervezetet. Mielőtt Kokúrnak megadom a szót, talán érdemes tudni, hogy az XY per köbgyök szor 100 ez a matematikai képlet, eh, ennek igenis van jelentősége. De a bizottság végezetül az zárójelben azt mondja, a végleges szövegből ezt a képletet kivesszük, és egy eh, megfelelő eh, táblázattal fogjuk helyettesíteni, amelyben az értékek szerepelnek. Szóval valamilyen módon azért meg akarom nyugtatni tisztelt, tisztelt kolleg, kolleginát, és most meg Kokúr kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azon tűnődöm, hogy az Európai Uniós emisszőkereskedelmi rendszer az öncélú-e, vagy mi a célja? És az Európai Unión kívüli légtérhez képest az Európai Uniós légtérben minimumra sikerül-e az emissziót e, korlátoznunk. Az Európai Unión belül a légiforgalmak a növekedését sem láthatjuk, úgyhogy e, nem tudhatjuk, hogy mi volt ennek a célja próbálta ösztönözni az emissziónak a csökkenését, vagy próbálta arra mozdítani a légitársaságokat, hogy modernebb eszközöket használjanak? Arra semmiképpen sem lehetett üzleti modell, hogy az üvegházhatást okozó gázoknak a kibocsátását csökkentse az Európai Unión belül az ICAO-nak a közgyűlésén az a javaslat érkezett, hogy egy piaci alapú globális rendszer legyen felépítve 2020-ig. Nem gondolom úgy, hogy szükségünk van ennek megelőlegezésére, különösen nem minden áron. Úgy gondolom, hogy ebből semmiképpen sem profitálnak a légi, légi társaságok, illetőleg nem fogja csökkenteni ez az emissziót sem, és nem látok itt egy bürokratikus átmeneti megoldást sem. Úgyhogy ez egy öncélú, vagy céltalan és nagyon veszélyes javaslat. A 2020-ig terjedő időszakra én a stop the clock javaslat meghosszabbítását tűzném ki célul. Rendben. Úgy látom, hogy senki más nem kért szót. Mihály, még, még valamit szeretnél ezt hozzátenni? Egy kisebb kérdésem, egy rövid kérdésem volna. Szeretném megismerni a számokat. Szeretném tudni, hogy Európán belül és Európán kívül mennyi a forgalom mértéke. Nekem pont ellentétes információim vannak. Rendben, néhány rövid kérdésem nekem is lenne. Feltételezem, hogy azok, akik hozzám hasonlóan itt voltak, amikor az EUTS-ről beszéltünk, némileg felelősnek érezhetjük magunkat a hanyagságunk miatt. Biztos vagyok abban, hogy hibát követtünk el, amikor a Környezetvédelmi Bizottsággal kellett volna közös hatáskört kérnünk, amikor ez a téma felmerült, mert volt egy véleményünk, ami gyakorlatilag nem jutott el elég messzire az ENVI bizottsággal. Bírálhatjuk a főigazgatóságot ebben a témában, senki sem bírálta őket annyira, mint én, mint az a kapcsolatban, hogy hogy haladt ez az egész, de végeredményben ezt a megállapodást az Európai Parlament az Envi Bizottságon keresztül hagyta jóvá, és a tagállamok. Ne felejtjük el, hogy ők is benne voltak ebben. 2005 vagy 2005 óta a politikai cél már nem az, hogy mentsük meg a bolygót, hanem az, hogy mentsük meg a munkahelyeket, és gondolom ez ezért eléggé bosszantja Mihályt és másokat is, de a gazdasági körülmények miatt ez így alakul. De ha őszinték vagyunk, tisztelt kollégák, emlékezzünk rá, hogy ez az, amit az Európai Parlament megszavazott többséggel annak idején. Én pedig bírálom azokat is, akiket ugye említette Mihály is, hogy hol van a B-terv feltettük akkor ezt a kérdést, de nem volt B-terv, és nagyon jól tudtuk, hogy nem volt B-terv. Hogy miért? Azért, mert az akkori biztos azt mondta, hogy ez a tervünk, és ez az, amit keresztül viszünk. Viszont amit az ágazat részéről hallottunk, az az volt, hogy morgott mindenki, mindenki bírálta a helyzetet, felvetette a problémákat, és pontosan ez az, ami végül be is következett. De megint csak elmondom, elszalasztottunk egy lehetőséget, közös hatáskört kellett volna kiharcolnunk magunknak az ENVI bizottsággal, nem tettük ezt meg, és ennek most fizetjük meg a következményeit tehát hogy haladhatunk előre, merre menjünk. Némileg együtt érzek a biztossal, hogy ki milyen gödröt ás most. Kérdés, hogy hogy jussunk ki ebből. Említették a Stop the Clockot, lehet, hogy Gross is megerősíti, hogy az MV bizottság minden bizonyal nem fog még egy Stop the Clockot elfogadni. És hogyha erről fúj a szél, akkor a biztosnak valami mást kell keresnie, más megoldást. Tudom, hogy az, amit tanulmányozott, amit felvetett, az nem elfogadható mindenki számára, és vannak ebben talán jó elképzelések, de igazából nem tudom, hogy merre tart a javaslat. Egyetértek Mihály mert teljesen más úton halad kerozinadó, vagy bármi más is legyen a felvetés, aztán ugye ott a kibocsátás kereskedelmi rendszer, de ha biztos kitart az EUTS mellett, akkor attól tartok, hogy ez az egyetlen dolog, amit tehet. Ott van ugye az Airbus is, van egy francia miniszter, aki szintén fel van háborodva, az airbus ellentétben a francia miniszter persze korábban is így állt ehhez hozzá, de Franciaország minden bizonyal nem elégedett. Ugyanakkor elképesztő, hogy a legtöbb tagállam mennyire hallgat ebben az ügyben. Hogy ez továbbra is így lesz-e, azt majd meglátjuk. De itt vagyok én, az elnök, aki határozottan bírálta a asszonyt és a hozzáállását ebben a ebben a, ebben a jogszabályban, ebben az ügyben. De most együtt érzek vele, amiatt, hogy milyen helyzetbe került. Ugyanakkor ez nem oldja a, meg a problémánkat, ettől nem tudunk előre lépni, és ezt is meg kell fontolnunk. Tudom, hogy Matyő maga kitűnő munkát végez majd a, a javaslattal kapcsolatban, és eh, tudom, hogy karácsony előtt elkészül majd ez a véleménytervezet, és eh, szavazhatunk majd róla januárban, még mielőtt az MV szavazna. De az igazság az, hogy minden, amit a képviselők elmondtak, ez jogos felvetés volt, de azért arra is emlékeznünk kell, hogy ki szavazott annak idején ezen javaslat mellett. Mi, a tagállamok, és most nagy a kavalkád? Igen, nagy. Hogyan jutunk ki ebből? Hát ez a kérdés. Egy jó barátom azt mondta annak idején, hogy az igazgató bizottságban. Tudom, hogy mindenki fel tud vetni egy problémát. Én most azt a kollégát keresem, aki a megoldást fel tudja mutatni nekem. Hát erre van most szükségünk. A bizottsághoz fordulok, Báldrám asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen az észrevételeket, a megjegyzéseket. Három pont köré csoportosítanám a megjegyzésemet. Egyfelől ugye nézzük meg ezt a javaslatot, aztán az észrevételeket, ugye a harmadik országok véleménye, álláspontja, és talán a globális folyamatról is szólnék néhány szót. Egyrészt, amit a bizottsági testület elfogadott, az az, ahogyan mi legjobban értékeljük ezt a helyzetet, a szakpolitikai célkitűzéseket, amelyeket egyébként nem, az, nem a bizottság, hanem az EU határozott meg. És eddig pozitívan viszonyultak ehhez. A Varsói konferencián vannak most kollégáink, akik a multilaterális megközelítést próbálják keresztül vinni, ez kulcsfontosságú számunkra, és ennek fényében szorítottuk össze a hatályt jelentős mértékben annak érdekében, hogy az extra territorialitással kapcsolatos aggályokat figyelembe vegyük, mert a partnerországok ezt emelték ki. Ez nem diszkriminatív javaslat, mindenkit egyenlő félként kezel, a versenyképességi aspektust is behatóan tanulmányoztuk a hatásértékelésben, és ebből kiderül, hogy azon gazdák, gazdasági szereplők, akik csak az EGT-n belül tevékenykednek, némileg hátrányban vannak azokkal szemben, akik harmadik országokba irányuló forgalmat is lebonyolítanak. És megnéztük a különböző környezeti hatásokat és az administratív kérdéseket is. Tudjuk, hogy ezt végre tudjuk hajtani, tudjuk azt is, hogy ez kivitelezhető, és a jelenlegi időkereten belül megoldható nem egy légtér alapú megközelítést akartunk. A partnerországaink írásban is az igahoz fordultak, és ezt a fajta megközelítést akarták megvédeni. Mi pedig a jogi megközelítésünket módosítottuk úgy, hogy ezen preferenciákat figyelembe vegyünk. Tehát az a formula, amelyet bevezettünk, lehetővé teszi a légtér arányának kiszámítását azon harmadik országokból származó járatokra vonatkozóan, akik az EGT-n belül kívánnak működni. A harmadik országok véleményével kapcsolatban nem számítottunk arra, hogy harmadik országok ezt jóvá hagyják, minden esetre nem így, nem a harmadik országok jóváhagyása alapján történik a jogszabályok végrehajtása. A partnereink a nemzetközi közösségen belül fontos, hogy igazodjanak a helyi előírásokhoz. Ez egy alapvető elv a funkcionális globalizáció működése érdekében és a multilaterális kapcsolatrendszer szempontjából is ez mérvadó. Folyik az egyeztetés a hatályról a harmadik országokkal, a különböző modalitásokról, a szakpolitikai céljainkról, de a jogszabályunk figyelembe kell, hogy vegye a harmadik országok aggodalmait is némileg, ami pedig a globális megközelítést illeti, a költségvetésben forrásokat különítettünk el annak érdekében, hogy a, a globális intézkedési eszközt megvalósíthassuk, és említettük, hogy 2016-ban ismét tájékoztatjuk a parlamentet és a tanácsot, mert akkor kezdjük el összekapcsolni a rendszerünket a globális rendszerhez. Tehát nem két rendszer létezik majd, úgyhogy nem lesz egy ilyen toldott-foldott rendszerünk, ez a kockázat nem áll fenn. Hogyha törölnénk egy már működő, regionális alapon működő intézkedést, amit végre lehet hajtani, akkor mondhatjuk persze azt is, hogy 2020-ig nem teszünk semmit, amíg a 2000 20, addig úgy, hogy 2020-ra jelentős mértékben növekednek majd a kibocsátások. Ugye visszatértünk a Stop the Clock 2020-as rendszerhez, és vannak olyan gazdasági szereplők, akik kibocsátása 98%-ban abban az évre vonatkozott. Tehát a Stop the Clock esetében a megfelelés megvalósult. A legtöbb gazdálkodó, aki az EU-ban működik, tisztán látja, érti azt, hogy a helyi szabályok, a helyi előírások azok, amelyek érvényesek, és ennyi lenne a részemről. Elnök. Ja, és a B-terv, igen. Mikrofont kérünk. A válasz. A jelenlegi javaslat korlátozza a hatályt 38%-ra, de jelenleg 50%-os az arány a nemzetközi légi forgalom területén a jelenlegi szabályban, hogyha teljes lefedettséget nézünk. Ez pedig egy elég jelentős arány. És az EU-n belüli forgalom is egy komoly növekedési tendenciát mutat, tehát nem csökken. Ami pedig a B-tervet illeti, a hatásértékelésünkben megviz, megvizsgáltuk az upstream opciót is. Ez ugye a bizottság hatáskörébe tartozna, bonyolultnak tűnik, és szükségessé tenni, hogy az egész rendszert átírjuk, úgyhogy a gyakorlatban késletetné méghozzá jelentősen a végrehajtást. Ami pedig a tulajdonképpeni adózást illeti, ez ugye nem az Európai Bizottság illetékességébe tartozik. Elnök, Jackie és Gezine kapszott még gyorsan. Igen, már, már mondtam, hogy az Európai Parlament és a tagállamok az ETS rendszert fogadták el többségükben. De feltettük azt a kérdést, amire nem kaptunk választ, hogy az önök javaslata mennyiben veszélyezteti az európai habokat, légi kikötő központokat. Köszönöm, Jackie. És aztán volt egy, még egy kérdés, hogy a tagállamok mit mondanak. Tudjuk, hogy francia ország mit mond, de a többiek mit mondanak. Jackie. Köszönöm. Hát a jó szándékot elveszítették, hogyha valaha jó szándék álltunk van önökkel szemben, ez bizony eljátszották ezt a jó szándékot. Nagyon sajnálom, de ez így van. Második észrevételem pedig <clears throat> a következményekre vonatkozik. Mondhatjuk azt persze, hogy mondjuk a gyártók ezt vagy azt mondják, de hát nem <clears throat> erről van szó, hiszen minnyáján exportőrei vagyunk, a légi közlekedési járműveknek és különböző légi termékeknek mondjuk 14 milliárdos export ütközött a szabályozásban. Jackie, Jackie, csak a nem megválaszolt kérdésekre lehet visszatérni. Igen, elnök úr, rendben van. Senki nem a bizottság még mindig nem érti, hogy milyen következményekkel jár, amit tesz. Nem tudom, ez egy kérdés volt, de megadom a bizottságnak újra a szót. Nos, a habok, tehát a légi, légi eh, kikötő forgatókorongok eh, eh, kihatásaira a hatástanulmány kitért és látni kell, hogy az európai regionális légi térben megtett közlekedésért minden légi társaság, akár európai, akár Európán kívüli fizetni fog. Tehát ezzel nem torzítjuk a versenyt. És milyen kihatással lesz ez az iparra? Persze, ez egy nagyon fontos szempont, és mi bizony nem azt gondoljuk, hogy ez egy rossz tréfa volna, egy komoly javaslatot készítettünk el, és a legjobb meggyőződésünk szerint így lehet előrejárni, figyelembe vettük a különböző szereplők véleményét, amelyek között nagy különbségek is mutatkoznak. Mindezt elmondva, ez itt az Európai Bizottság javaslata, együtt döntési eljárásban vagyunk, és természetesen figyelembe veszük az észrevételeket, amelyet természetesen a szereplők véleményével fogjuk kiegészíteni. A együttdöntési eljárás ból ered, hogy egy megbízható és remélhetőleg stabil megállapodás sikerül majd megkötni. Nos, a többi tagállam, a tagállamok véleményére háromszor kérdeztek rá, és még nem válaszolt, kedves bizottság. A környezetvédelmi munkacsoportban az első kör zajlott most le, és ez ide egy két tagállam nyújtotta be véleményét, a többiek még gondolkoznak a tervezetem. Úgy hiszem, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy a tagállamok is a tagállamok is nagyon figyelnek a harmadik államok véleményére, és persze a politikai vetületére mindennek, és mi a bizottság részéről is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a jövőben is ta- tanácskozunk a harmadik államokkal, és ez megjelenjen, a konzultáció megjelenjen a javaslat egészében. Hát ez egy nagyszerű diplomatikai válasz volt. Tényleg eh, egyszerűen olyan gyönyörű hátrált ki a kérdés elől, mint egy nagy sportoló. Voltak éppen tehát 28 tagállamból kettő kettő nem adott választ, kettő adott választ, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a tagállamok tényleg nem szerepelnek valami nagyon jól. Persze, a tagállamoknak tudom én, hogy senki nem akar kiállni a kidugni a fejét a, az árokból, amikor lőnek, de hát végül is ez egy együttdöntéses eljárás. És ha a parlament áprilisra elfogadja ezt a, azt a tervezetet, eh, akkor bizony a tagállamok térfelé lesz a labda, és látni kell, meg kell mondaniuk a közvélemény számára, hogy mit tesznek. Nem ücsöröghetnek csak ott eh, befogott szájjal, becsukott szemmel eh, tétlenül, a közvélemény fele meg kell indokolniuk, hogy mit tesznek, vagy ha nem tesznek valamit, miért nem tesznek semmit. No, ezzel lezárjuk a vitát, köszönjük a bemutatókat, az észrevételeket, December 17-én mutatja be a jelentéstevő a tervezetet, egy nappal később lehet majd benyújtani valószínűleg a módosítókat, és januárban vitatjuk majd meg a plenárison. Kicsit mondénabb kérdésre térünk rá, a tengeri szállításból eredő széndiokszid kibocsátások monitorozása és jelentése. Krámer úr, tessék. Oh, ja, danke. Köszönöm szépen, Brian. Úgy gondolom, hogy a vitát ténylegesen lezárhatjuk már, mert hogy nem látjuk, hogy lenne B-terv úgyhogy mi fogunk veszteni. Most talán kevésbé leszek eh, ambiciózusak, és így próbáljuk a további vereséget elkerülni, de hát sikerünk sose lesz. A tengerészállítás az egyetlen olyan eh, szektor, ahol még nem foglalkozunk a széndiokszid kibocsátással. Láttuk, hogy a légi közlekedésben próbáltunk valamit tenni, valamit el is értünk, de hát a hajózásban ez nem történt meg. A repüléssel és a vasút ágazattal szemben a hajózás nem képezi tárgyát az energia adóztatásának, és 2020-ig növekedni fog a hajózási forgalom anélkül, hogy megfelelő szabályozás rendeletlen Európai Unió szinten Hogyha nem teszünk tehát semmit, akkor rendkívül mértékben növekszik a széndiokszid. Az Európai Uniós hajó, hajóknak a széndiokszid kibocsátása, a világszintű kibocsátás 30%-a, úgyhogy mindenképpen tennünk kell valamit, ugyanis nem csak az éghajlatnak teszünk kárt, hanem az egészségnek is. 50 ezer haláleset vezethető vissza évente a hajózás kibocsátására egy tanulmány szerint. Bizonyos hajókra új kategóriákat és új terveket kívánnak bevezetni. Ezek esetében a, a energia hatékonyság növelése csak egy első lépés, és a bizottság be is vallotta, hogy a fehérkönyvben rögzített célok, és erről szólt már korábban Matthew Gross is, tehát azok a célok, amelyek a fehérkönyvben vannak, hogy lehetőség szerint 50%-kal Eh, érjünk el egy kibocsátás csökkentés 2050-ig. Ez az ambiciózus cél amit egyébként Matyörő Gors lehetéstevő is javasolt. Ez rendkívüli többséget kapott az Európai Unión belül is, de eh, még az Európai Uniós célokban sem találjuk meg eh, ennek az eredeti elképzelésnek a nyomát sem. Úgyhogy a bizottság nem hajlandó foglalkozni a parlament Eh, és a eh, bizottság javaslatával, hogy a eh, kibocsátás kereskedelmi rendszer kiterjessze a hajózásra is 2015-ig, és bevonja a többi szektorhoz hasonló hajózást is az emissziókereskedelmi rendszerbe. Úgyhogy a bizottság azt javasolja, hogy a hajózás kibocsátásának regisztrációjára vagy nyilvántartására dolgozzunk ki rendszert, és nem a kibocsátás csökkentésére. Itt a parlamentben volt erről már szó, és azok, akik adnak ide, itt voltak, azok tudják, hogy már tíz évvel ezelőtt is foglalkoztunk ezzel. Tehát itt most 20 év elteltével még mindig csak ennek a kibocsátásnak a felmérésével, vagy nyilvántartásba vételével foglalkozunk, ahelyett, hogy csökkentenénk. Azt úgy gondolom, hogy a bizottság nem tesz eleget a kötelezettségvállalásának, már csak azért sem, mert az itt általunk elhatározottakat nem veszi fel a saját javaslataiba, tehát hogy 2050-ig 40%-kal csökkentse, vagy adott esetben 50%-kal csökkentse a kibocsátást. Tehát kimé kimélik ugye ebben a tekintetben a hajózást, és és nem járulunk ezáltal hozzá az éghajlatváltozásnak a csökkentéséhez, és gyakorlatilag ez később veszteségeket fog okozni. Úgyhogy végső soron aztán majd az európai hajózásnak is károkat fogunk okozni. Mi mindenképpen a kibocsátást csökkenteni akarjuk, nem csak felmérni, hogy mennyi az hogy, uh, amikor annak idején az üzemanyagok drágábbak voltak, akkor lassabban közlekedtek a hajók. Ugyanis nyilván a hajózásban nem múlik egy-két órán hogy a, a közlekedés. Hogy mindenképpen pontosan érkeztek a hajók, ahogy be volt az eredetileg jelentve, hogy ez most egy nappal később volt, vagy fél nappal később, az nem számított. Egész egyszerűen csak meg kell adni egy későbbi szállítási határidőt. És a jövőben megfelelő intézkedések által adott esetben 75%-kal csökkenthető a kibocsátás, ezt mindannyian tudjuk, 75%-kal tehát. És akkor majd később ez az üzemanyag árak és ezáltal a költségek csökkenéséhez is elvezethet, és nyilván ökológiai szempontból is vállalható és a hajók sebességének 10%-os csökkentése az energia szükségletnek a 19%-os csökkentéséhez vezethet, és ez nyilvánvalóan a kibocsátást is csökkent, és a költségeket is csökkenti. Tehát az én javaslatom az, hogy az emisszióra vonatkozó díjaknak, adóknak a bevezetésével kombináljuk az emissziónak, tehát a kibocsátásnak a felmérését, és ezáltal próbáljuk meg a kibocsátás és a költségcsökkentés irányába megtenni az első kezdeményező lépést korábban már elmondtam, és nem fogom megismételni, hogy gyakorlatilag az, amit a közlekedési szektorban látunk, az egy katasztrófa, és annak semmi köze nincsen a piacgazdasági mechanizmusokhoz. Tehát vagy mindenki fizet áfát, vagy senki sem fizet áfát. Vagy mindenki fizet üzemanyagadót, vagy e, nem fizet mindenki adót. Nyilvánvalóan nem lehet az, hogy a környezetbarát e, e, szektorok fizetik a környezetvédelmi adókat, és aztán bizonyos szektorokat pedig kiveszünk ez alól az adó alól, adott esetben olyan szektorokat is, amelyek eh, háromszor annyira veszélyesek a környezetre. Úgyhogy nekünk mindenképpen szükségünk van egy felülvizsgálati záradékra is, eh, meg kell, hogy nézzük az Európai Uniónak a terveire, hogyan reagálnak mások, és nyilvánvalóan a felvizsgálati záradék útján ki kell dolgoznunk egy B-tervet arra az esetre, nem megfelelően reagálnak. És nem csak a széndiokszidot, hanem a eh, hanem a kormot, a különböző mikrorészecskéket, a nitrogén oxidokat, mind ezeket be kell venni ebbe a nyilvántartásba, és az adatoknak megbízhatóaknak, összehasonlíthatóaknak kell lenniük. Meg kell néznünk, hogy adott esetben ugyanazon az útvonalon különböző üzemanyagokat használva milyenek a kibocsátások. Szükségünk van egy megfelelő időkeretre, és 2010, ugyanis 2019-ben elkezdeni cselekedni, az túl későn van, már 2016-ban már kell tennünk valamit. Mi se, mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy a hajózásnak hozzá kell járulni az emisszió csökkentéséhez. Nyilvánvalóan a nyílt tengeri hajózás az már most is profitál a jelenlegi rendszerből. Ők a, a kőolaj termelésnek egy hulladékával hajtják a hajókat, azt használják üzemanyagként, és már ebből profitálnak. Nem lehet, hogy a egyik legszennyezőbb mellékterméke a kőolaj gyártásnak üzemanyagként felhasználva a legszennyezőbb anyagként kikerül a hajózásban a levegőbe. Ez elfogadhatatlan, úgyhogy remélem, hogy ebben is támogatni fognak engem, és mi egy világos jelet fogunk tudni küldeni a nyilvánosság felé. Thank you, Michael. Mr. Grosch. Grosch képviselő, tessék.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 hogy a bizottság egy első fázisban a célokról és a célok um, körülírására kellene, hogy korlátozódjon, és nem kellene kötelező célokat előírni. Kollégám még azt is mondja, hogy jelenleg a kötelező célek elfogadása nem tűnik reálisnak. Másrészt arra utal, hogy amennyiben a jelenlegi célok keretében, illetve a jelenlegi közlekedési módozatok adóztatásának tekintetében a tengerhajózási terheket túl magasra tesszük, legalábbis a célokban, akkor fennáll annak a veszélye, hogy az útra, közútra váltanak a szállítmányozók, legalábbis a folyam, folyami hajózásról. Éppen ezért kollégám azt mondjam, hogy az itt kivetett adókat nem szabad a többi közlekedési módozat adóitól függetlenül szemlélni, hiszen a kollégám az árnyék jelentéstevő Észak-Európából jön, és azt mondja, hogy a short sea shipping, tehát a rövidtávú tengeri szállítmányozás illetve az árukat közútra terelik át, és ez semmiképpen nem lehet célunk és javaslatunk, mondja az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Mielőtt Alkadrai úrnak megadnom, megadnom a szót, Zaribi kollega 14 látogatót hívott meg, az SNCF vezető menedzserei, hát ezek nagyon fiatal vezető menedzserek, tehát gratulálok az SNCF-nek ahhoz, hogy ilyen jó kvótát vezetett be, és a fiatalokat ilyen magas pozícióba <laughs> katapultálta. Sajnos a mai napon vasúti téma nincs a Tron napirendjén, de ennek ellenére szeretettel üdvözlöm itt önöket, és remélem, hogy örömüket is eh, találják ebben a vitában. Elkedrei úr! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönetet mondok az előadónak is. Én a magam részéről Szeretném azt jelezni, hogy távol van a árnyék előadó, úgyhogy az ő nevében nagyon röviden tudom megfogalmazni az álláspontunkat, és felhasználom az alkalmat arra, hogy azt mondjam, hogy kicsit fordítsunk több időt a kérdésre. A következő szeretném mondani. Mindenképpen egyetértettünk az előadó abban, amikor megállapítja azt, hogy itt egy nagyon, el, nagyon is szerény első lépést láthatunk, annak érdekében, hogy a közösségi módszert alkalmazzuk, amikor megpróbáljuk feltérképezni a széndiokszid kibocsátást a hajózásban. Természetesen a kötelező célkitűzéseknek a szószólója vagyok, és jó lenne, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy a hajózás is egy nemzetközi szektor, akár csak a légiközlekedési szektor, Úgyhogy mindenképpen el kell gondolkoznunk azon, hogy milyen döntéseket hozunk ebben a, ebben a kérdés ezen a területen. Nyilvánvalóan az európai vállalkozásokra nehezedő tereket nem növekhetjük, de az is fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy nagyon sok kezdeményezést kell tenni, ami a hatékonyságot növeli a kibocsátás területén, és ami közvetett vagy közvetlen módon a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez tud vezetni. Úgyhogy én mindenképpen sajnálom, hogy nincs teljes és átfogó jogszabálycsomag most az asztalunkon, hogy kicsikét perspektívikusabban bánjunk a kibocsátás kérdésével. Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság egy sokkal átfogóbb megközelítés módot alkalmazna, ami például logisztikai láncolatokat illeti. Én remélem, hogy támogatni fogjuk tudni a előadónak nagyon sok javaslatát. Ez egy olyan jogszabályjavaslat, amit mindenképpen támogatni szeretnénk, de hát vannak itt kérdések, részletkérdések, amiket még majd meg kell beszélni. Ez lenne az első hozzászólásom. Köszönöm szépen, sok sikert! Köszönöm szépen! Ugyan itt most a 49 szabály alapján járunk el, tehát több lehetőségünk van itt nekünk a parlamentnek, mint az LTS tekintetében. Meissner asszony. Köszönöm szépen. Az árnyék eh, előadónk Szeriszeli asszony nevében beszélek, aki ma nincs jelen. Hogyha azt olvasom el, eh, amit ő írt, és ezt fogom majd tenni. Ezzel kapcsolatban még egyetlen dolgot mondanék. Úgy gondolom, hogy ezzel az állásfoglalással kapcsolatban eh, megint felhasználta az előadó a lehetőséget arra, hogy szídja az adott közlekedési szektort. Ezt megtette már a repülési szektornál is. A hajózás nál ugyanaz a helyzet, mint a légiközlekedésben. Nagyon sok erőfeszítés történt és történik annak érdekében, hogy csökkentsük a kibocsátást. Tehát azért ezt is le kell, hogy szögezzük. Nem szabad mindig azt mondani, hogy éppen az adott tárgyalandó szektor az többet bocsát ki, mint a másik, tehát ezt hagyjuk. Most pedig akkor jöjjenek az árnyék előadónak a megjegyzései. Először is. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkát, amelyet elvégzett, és biztos vagyok bennem, hogy jól együtt tudunk majd működni. Néhány észrevételt szeretnék kiemelni, mondja az árnyék jelentéstevő. Egyetértek a bőli helyzet megítélése, hogy az európai szállítási fehér könyv eredményeit nem veszik előképpen figyelembe a bizottság, illetve a parlament 2011-es határozatát sem, mely a szindioxid csökkentésről szól, illetve a kén irányelvről szóló határozat is ez irányba mutat. Úgy gondolom, hogy a bizottság által felvetett határidő túl messze van, főleg, hogy csak a monitorozásra és a beszámolásra irányzott elő lépéseket, de nem a csökkentésre, éppen ezért tehát egy megfelelő megoldás talál, megtalálásában támogatom a jelentéstevőt. Átlátható szabályra van szükség mindenki részére, és támogatom a tisztességes versenyt. A kén irányelv ben ezt nem értük el, a tisztességes versenyt itt tehát biztosítani kell. Másrészt pedig az administratív terheket is csökkenteni kell a hajók üzemeltetői számára, de ugyanakkor megfelelő és időben benyújtott információkat kell biztosítani annak érdekében, hogy a célokat elérhessük. Az felek számára megnyugtató és kielégítő megoldást kell találni. A hajók méretére az 5000 tonna hajóméretet, 5000 tonna vízkibocsátást nem tartom el, elegendőnek. Ezen felül pedig minden kikötőben érvényre kell juttatni a bejelentési kötelezettséget. Az EU-nak úttörő szerepet kell játszani ebben a ezen a területen és a nemzetközi szintéren is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy globális szabályozást fogadjunk el. Ezt mondja kollégám. Köszönöm, Poszta asszony szony Dalen kollega nevében? Foster kollega. Hát Vandalen úr nincs itt, a saját, szab, saját nevemben beszélhetek. Egyetértek abban, hogy egy eh, IMO megállapodásra eh, kell törni, és nem a bizottság javaslatát eh, kell követni. Az Egyesült Királyságban nem tartjuk problématikusnak, hogy a tengerközlekedés kibocsátását csökkentsük, de úgy gondoljuk, hogy nem ezen az úton kell haladni. Amit pedig a jelentéstevő munkáját illeti, kemény munkát végzett, 63 módosítót terjesztett, 63 módosítót terjesztettek be, ebből 57-et mi. Hát ez egy igazán nagy előrelépés, igazán mondom, hogy ilyen konstruktívak vagytok, de most komolyan, komolyra fordítva. Vannak aggájaink amelyek a tanulmányból erednek. Hallottuk a számokat, de hát évente kb. 50 ezer eh, ember hal meg a tengerhajózásból eredő környezeti kihatásoknak követ, következtében. Ugyanakkor látni kell, hogy a bizottság, mert a bizottság anyagából idéztem, a mellényzsebéből varázsolja elő ezeket a tényeket. Hogyha nem megfelelően megalapozott információkkal um, állnak elő, akkor ezzel nem lehet politikai érvet kovácsolni ebből. Azt mondván, hogy mindenki meghal, hát tényleg mindenki meghal egyszer. Ez nem érv, nevetséges, amit a bizottság csinál, egész egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy már megint elfogadhatatlan. Ugyanakkor köszönöm a jelentéstevők kemény munkáját, nem értünk egyet ezekben a kérdésekben, és lépjünk tovább a következő fázisba. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy micsoda nagyszerű dolog Észak-Nyugat-Angliából jönni, de most megadom a bizottságnak azt, hogy parancsoljon. Mr. Chair, uh, and... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az észrevételeket. Az előadó jelentését nagy érdeklődéssel tanulmányoztuk. Úgy gondoljuk, hogy ez az MRV javaslat, amelyet az Európai Unióra vonatkozóan javasoltunk, egy kiinduló pont lehet egy átfogóbb megközelítés irányába. Néhány évvel ezelőtt arra számítottunk, hogy az EUTS-be bekerül a tengeri közlekedési ágazat. Azóta komoly fejlemények történtek az Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten belül, és különös tekintettel, ami az MRV-vel kapcsolatos menetrendjüket illeti, ez egy amerikai javaslatból indult ki, és a szakértői csoportok ez alapján kezdték el a munkát. Mi arra azt akartuk, hogy pozitívan járuljunk hozzá ezen nemzetközi tárgyalásokhoz. Nem szeretnénk nem szeretnénk akadályozni a globális megközelítést. Arra számítunk, hogy az IMO-n belül jövőre komoly lépések történtek majd, történnek majd, és ezek összhangban lesznek a javaslatunkkal. A következő lépések például egy szabási rendszer valószínűleg egy új hatásvizsgálatot és új kezdeményezést tesz majd szükséges a bizottság részéről. Ami pedig a végrehajtási menetrendet illeti, technikailag számunkra nem lehetséges a szükséges akkreditációt előteremteni, illetve az új rendelkezéseket az MRV-re vonatkozóan. Ezt nem tudjuk gyorsabban előkészíteni, úgyhogy ezt gyakorlati és technikai szempontból értékeltük. Ami a hatálybővítését illeti, úgyhogy más szennyező anyagokra is kiterjesszük. Mi úgy gondoljuk, hogy ezen szennyező anyagok monitorozása szükséges, de jelen pillanatban nincs olyan módszer, ami ezt lehetővé tenni és a széndiokszid monitorozását nem lenne szabad késleltetni emiatt. Ugyanahogy, ugyanakkor, ahogy a preambulum bekezdésekben ezt kifejtettük, az egyéb anyagok nyomon követését is szeretnénk egy hasonló megközelítés keretébe foglalni. Amint a szükséges technológia és berendezések majd rendelkezésre állnak, ezt adott esetben be lehet építeni a javaslatba. Ami pedig a hatályt eh, illeti, illetve a küszöbb értékeket, úgy gondolom, hogy ez egy politikai döntés az IMO-n belül. A vita 400 gigatonna körül folyt, mi pedig érdekeltek vagyunk abban, hogy eh, folytatódjon ez a párbeszéd, és vegye figyelembe azt, hogy administratív szempontból arányos kell, hogy legyen az érték. Az, hogyha a küszöböt csökkentjük vagy növeljük, nyilván lehetővé teszi, hogy a jelenlegi 55 ról gyakorlatilag 90%-ra terjeszte a lefedett hajópark arányát, és gyakorlatilag több, csak több mint 10%-os lenne a széndiokszid kibocsátás. Ezt is érdemes tehát figyelembe venni. És ezzel akkor azt hiszem ennyi is lenne a részemről. Köszönöm, Mihály, szeretnél reagálni valamire? Köszönöm szépen. Igen, szeretném megköszönni először is a hozzászólást és a részben széleskörű támogatást, amely egyébként nem számítottam. Gezine, teljes mértékben egyetértünk. Én nem csak a vasutat akarom bevonni. Az európai hajóforgalom 80%-a rajnán vonul, de a támogatások 80%-a mellékes belvízi hajótakra vonatkozik. A hajózás akkor környezetbarát, hogyha a hajók igazodnak a folyókhoz, és a kibocsátások is megfelelők, de senki sem állította, hogy kellő módszerek állnának rendelkezésre, hogy a széndiokszid kibocsátást tudnánk már mérni. Ugye a bizottság is azt mondta, hogy a gyártókkal egyeztetett, és számos kibocsátóanyagra már vannak eszközök, hogy a szinteket mérjük. Nem hiszem, hogy a végtelenségig várnunk kellene, hanem kezdhetjük a folyamatot azzal, ami már most rendelkezésünkre áll. És 2020-ig már ugye az IMO is az északi tenger és a balti tengerre nézve már meghatározta a küszöb értékeket, úgyhogy jó a támogatás, mert tudjuk, hogy ez működik, de nem érthető, hogy miért csak az balti tengerre és az északi tengerre vonatkozik, miért nem a földközi tengerre. Tehát ki kell ezt terjeszteni, és pontosan ezért örülök, hogy a frakciótból támogatjátok ezt a javaslatot. Meglepetés? Hát óriási ez a meglepetés számomra, Jackie. És egy utolsó dolog, amit szerettem volna említeni, itt azért egyfajta taktikáról is szó van. Ha a bizottság már most az általunk jóváhagyott döntések alá megy, hát már jóváhagytuk ezt, akkor hogy mehetnek ez alá? Hogyha önök tíz méterrel alá mennek, hát igazából nem értem, hogy a bizottság szakértelmével, a bizottság szakismereteivel miért eh, taktikáznak így. Persze ez egy politikai játék is, de hogyha már eleve lent kezdjük, akkor nem szabad csodálkozni azon, hogyha felfelé megyünk. Úgyhogy ezért azt kérném, hogy nagyobb, eh, nagyra törőbbek legyenek, legyenek eh, nagyra törőbbek, és vegyék azt készpénznek, amit mi már jóvá hagytunk, mert akkor így közösen tudunk haladni. És már most örülök a későbbi vitáknak és az eszmecserének. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a módosítók előterjesztésének határideje december 3, szavazás pedig itt eh, január 21-én lesz. Tehát a módosítókat december 3-áig várjuk, és a Tram bizottságban január 21-én fogunk szavazni. Következő témánk az eh, egységes európai égbolt és az ELSA javaslat. Először is Gross úr, Marinescu úr nevében, majd aztán Sassoli kollega a e, másik javaslatról. Köszönöm szépen, elnök úr. Marinescu kolléga sajnos ma nem lehet jelen. Úgyhogy egy rövid feljegyzést készített hál' Istennek nem román nyelven, akkor nagyobb nehézségeim lennének, hanem franciául készítette el ezt, és ebben közli. hogy az egységes európai égbolt plusz is lehetővé vált és ez sajnos, de ez sajnos a tagállamoknak az ellenállásába ütközött, és ezért nem leszünk képesek globális szinten előlépni. Azok az érvek pedig, amelyeket a tanács itt hangoztat, azok inkább adminisztratív jellegűek, ezért a jelentéstevünk azt javasolta, hogy egy teljesen más megközelítésmódot alkalmazzunk, nevezetesen egy top-down megközelítésmódot, és nem azt, amit korábban, tehát a bottom-up megközelítésmódot. A legfontosabb pontok az ő jelentésében a következőek. Fontos, hogy a felügyeleti hatóságoknak a függetlenségét eh, biztosítsuk, legyen csak egyetlen felügyeleti hatóság, egy egységes hatóság, egy egységes felügyelet, és fontos, hogy a funkcionális légtér eh, tömböket eh, kivegyük a rendszerből, ugyanis ezek csak költségekhez és időveszteséghez vezetnek. Aztán vannak javaslatok a kabotással, az összekötetésekkel kapcsolatban, és azt is összességében a Marinescu kolléga, nem annyira az administratív és jogszabályi megközelítésmódra, mint inkább a gyakorlati, pragmatikus megközelítésmódra kell a légi közlekedésben összpontosítani, és a teljesítmény alapú rendszert kell bevezetni, és arra kell összpontosítani, hogy a Bizottság által egyébként nem túl precízen megfogalmazott célok megvalósuljanak. Fontos, hogy foglalkozunk a Cezár technológiával, és fontos, hogy a hatásköröket megfelelően rögzítjük. Marinescu az, úr pedig zárásképpen azt is mondja, hogy fontos a hatáskörök mellett a felelősségi köröknek a rögzítése is, ami a résztvevő feleket illeti. Fontos, hogy megfelelően Szervezzük tehát a légközlekedést. Egy dolgot szeretnék ahhoz hozzáfűzni, eh, amit Marinescu úr elmondott. Kollégám álláspontjával szemben én úgy gondolom, hogy nem volt rossz megoldás a funkcionális légtér tömböknek a bevezetése, sőt, ezzel ellentétben gyakorlatilag ez csak a tagállamoknak a tovább lépése kapcsolatos rosszindulatú hozzáállását húzta alá, ami történt ezeknek a tömböknek az esetében. És ugyanaz történt, amit egyébként az emissziókereskedelmi rendszernél is látunk, hogyha pontosan végrehajtották volna a funkcionális légtér tömbökkel kapcsolatos előírásokat, akkor ugyanazt el lehetett volna érni velük, amit pénzügyi úton a kibocsátáskereskedelmi rendszerre próbáltunk elérni. Úgyhogy én nem igazán értem és látom be, hogy a bizottság és a E, parlament most miért adja be újra a derekát, csak azért, mert nincsen egyértelmű hajlandóság európai szintű együttműködésre a tagállamok részéről. Jó lehet, e, e, pénzügyi szempontból is érdekes lehet egy ilyen együttműködés, és gazdasági szempontból, valamint környezetvédelmi szempontból is. Úgyhogy szeretném, hogyha ebben a jelentésben ezeknek a funkcionális légtértömböknek az előnyeire utalnánk még egyszer, és a bizottság véleményem szerint meglehetősen szerény javaslatait ki köszörülnénk. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very much. Our other rapporteur covering the EASA. Köszönöm szépen. Szaszoli úr jelentése is a csomag része, úgyhogy most neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A rendelet a 216 2008-as rendelet. Tudják, hogy az Európai Egységes Ségboltra vonatkozó csomag részét képezi, és olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a légi közlekedés biztonságát érintik, valamint az Európai Repülés Biztonsági Ügynökség kapcsolatos kérdéseket. Feletté technikai jellegű ez a jelentés bizonyos kérdésekben, ugyanakkor az irányítás alapvető aspektusait is illeti az EASA esetében. A szöveget gyakorlatilag két részre bonthatjuk. Az első rész azt kívánja biztosítani, hogy az egységes európai égboltra vonatkozó, szava, vonatkozó kitételek a légiközlekedési szolgáltatásokat is beépítsék, a második rész pedig azzal a reformmal foglalkozik, ahogyan az ügynökség működik. Az intézmény közi megközelítés aláírására 2012. júliusában került sor és ezt kell megvalósítani. Nem szeretnék a technikai aspektusokra kitérni, mert ugye meghallgattuk az érintett feleket, az Európai Bizottságot, az érdekelt felekkel is egyeztettünk, és úgy tűnt számomra, hogy mindenki egyetért a bizottsági szöveggel. Az ATM szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály egészíti ki ezt az anyagot. Ugyanakkor nem állíthatjuk ugyanezt arról, hogy hogyan kellene irányítani az ügynökséget. Az Európai Bizottság előterjesztett egy javaslatot, ez bizonyos kérdésekben felettébb innovatív volt, és felvetette az ügynökség megreformálását. Egyrészt ez a reform a hatáskörök újraelosztását érinteni, és azt jelezte a reform, hogy az elszának a technikai szabályok és a biztonság kérdésére kellene összpontosítani, ami viszont a gazdasági irányítást illeti. A bizottság azt mondta, hogy a Eurocontrolnak kellene az operatív irányítást biztosítani. A bizottság korábban is ezt akarta, szerette volna megváltoztatni az ügynökség nevét, így biztosítva, hogy az ügynökség egy nemzetközi szereplővé váljon a légiközlekedés terén. Jelentős módosítást eszközölt az ügynökség nevében, gyakorlatilag a biztonság mint olyan eltűnne az ügynökség nevéből. Egyet tudok érteni azzal a gondolattal, amelyet a bizottság megfogalmazott az ügynökség új szerepéről, illetve azzal a tényen is egyetértek, hogy ez egy kulcsfontosságú lépés, ha azt akarjuk, hogy egy felettébb technikai porondon nemzetközi szereplővé váljon az ügynökség. Nem férhet kétség ahhoz, hogy a biztonságot nem hanyagolhatjuk el a hatáskörök szempontjából, de ami a nevet illeti, én egy módosítót javasoltam a bizottsági szövegre vonatkozóan, beillesztettem ismét a biztonságot az ügynökség nevébe. Továbbá arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy jelenleg kétoldalú kapcsolatokat ápol az ügynökség rendkívül fontos ágazati szereplőkkel, fontos országokban, Szingapur, Kanada, Izrael, ezeket az országokat említhetném, és információ cserét is folytat az ügynökség, például a tilalmi listákról, amelyekre a különböző nemzetközi légitársaságokat helyezték, és a bevált gyakorlatok megosztásában is részt vesz az ügynökség. Nagyon fontos, hogy mindez folytatódjon. Így tudjuk csak biztosítani ugyanis a még nagyobb repülésbiztonságot és megfelelően működő gazdasági nemzetközi kapcsolatokra van szükségünk a repülés közlekedés területén. Ami pedig az irányítást, a kormányzást illeti, a bizottság, ahogy említettem, az új intézményközi megállapodást szeretné életbe léptetni, ez 2012. júliusában lett aláírva, és ennek értelmében az Európai Parlament, valamint a tanács ugye megállapodást ért el egy közös megközelítésről az európai ügynökségekre vonatkozóan. Noha ez a, ez a megállapodás jogilag nem kötelező érvényű, eseti alapon működne, és számos területen komoly előrelépést jelent, például ami az ügynökségek létrehozását illeti, vagy a székhelyük megválasztását, az irányítást, a hatáskörök kidolgozását, illetve a források felhasználását illetően, és nem feledkezhetünk meg a felügyeletről sem. A repülésbiztonsági ügynökség az egyik legfontosabb európai ügynökség, és ha figyelembe vesszük a szerepét, akkor valóban kulcs fontosságú, hogy az Európai Parlament is teljes szerepet kapjon. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy az ügynökség igazgatója elszámoljon az Európai Parlament illetékes biztonsága előtt, tájékoztatást adjon, hogy a parlament teljes körű információt kapjon az ügynökség tevékenységéről és programjairól. Ugyanígy fontos az is, hogy az ügynökség igazgató tanácsa, amelyben ugye számos tagállam jelen van, egyfajta rotáció valósuljon meg. Ez azt jelenteni, hogy így mindenki képviseletet kapna egy bizonyos időszakra nézve, és így biztosíthatnánk az operatív folytonosságot. Egy további kérdés, amit szerintem tisztázni kell, az a személyzet, az alkalmazottak számának emelése, főleg, hogyha a Eurocontrol-tól az ügynökség további szerepeket, feladatköröket kap. Ez azért fontos, mert növelni kell, ha növelnénk az ügynökség költségvetését, ez egy precedenst teremtene, és ez alapján más ügynökségek hasonló költségvetés emelést követelhetnének. Ezt a problémát úgy tudnánk megoldani, ha az ügynökség egyik költségvetési sorát az ATM szolgáltatásokért fizetett összegeket, ezt a költségvetési sort a Eurocontrolhoz irányítanánk át. Végezetül a végrehajtási és a delegált jogi aktusok kérdése. Emlékeztetném önöket arra, hogy ezek eh, a technikai kérdésekhez kell, hogy igazodjanak, ezeket ugye rendszeresen kell kiigazítani, eh, frissíteni, figyelembe véve a nemzetközi megállapodásokat. Ha bárkinek van kérdése, vagy megjegyzése, módosítása, amelyet szeretne benyújtani, nagyon szívesen venném ezeket. Egyeztetni fogok a közeljövőben az árnyékjelentéstevőkkel, és remélem, hogy a rendelet végleges változata hamarosan elkészül. Ez kitérne a biztonsági aspektusokra és az ügynökség irányítására is. Elnök, köszönöm mindkét jelentésnél szerencsére ugyanazok az árnyék jelentéstevők. Nem tudom, hogy Matthew szeretné le most szólni. Danelis Paros kollega az első. Jól Az egységes európai égbolt befejezése azt jelenti, hogy versenyképesebbet tegyük a légépart, és fenntarthatóbbá váljon. pedig ez a polgárok érdekét szolgálja. Hogyan tudjuk tehát megmagyarázni a polgárainknak, hogy még mindig 28 különböző rendszer működik, amelyek nem kompatibilisek egymással? Mi több, 60 különböző irányító központ működik. Ez egész egyszerűen nem elfogadható. Éppen ezért a parlamentben széleskörű konszenzus alakult ki ezen új csomag helyességéről a bizottság, illetve a jelentéstevő helyes irányban jár el. Ugyanakkor azt is elfogadjuk, hogy itt egy bonyolult rendszert kell egyszerűsíteni. A bizottság javaslatával a támogatási rendszereket akarja leválasztani a rendszerből, és ezzel liberalizálni akarja a rendszert. Ezt nem tartjuk realisztikus megoldásnak, és támogatom, hogy a jelentéstevő erre vonatkozó javaslatot um, jelenít meg a jelentés, jelentésében. A felosztás nagyon bonyolult lett volna, új eljárásokat vezetett ez volna be, és ráadásul a költségek is az égbe szöktek volna. Vannak itt még további javaslatok, a jelentéstevő további javaslatai, melyeket tisztázni kell mondjuk az EHAZA szerepéről, illetve a 9 cikkről és a nemzeti hatóságokról mondottakkal nem mindig értek egyet. A 95 és a 97-es módosítók esetében úgy gondolom, hogy ezeket a Szézárba kellene megjeleníteni, és nem itt. A nemzeti hatóságokra vonatkozólag a bizottság és a jelentéstevő is javaslatokat készít el, ezek jó irányba mutatnak, de egy-két erősebb, határozottabb intézkedést tartanák célra vezetőnek. A több átláthatóságot a légiszolgáltatások um, biztosítóinál uh, szeretnénk megteremteni, és persze az emberi tényezőről sem szabad megfeledkezni hiszen a személyzet felvételét meghatározó kritériumokat kell pontosítani. És ezt a Szézárral kell uh, összeegyeztetni. Köszönöm. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a jelentéstevőnek ezt a jelentéstervezetet. Marinescu úr ugye nem volt itt, de Matyogros beszámolt. Nos, az egységes európai légteret már nagyon várjuk, hiszen lejárt a határidő, ameddig eh, meg kellett volna ezt teremteni, és igazából hivatalosan semmi sem történt. Ezért értem, hogy a bizottság egy újabb javaslattal rukolt elő de meg kell állapítanunk azt is, hogy a határidő lejárta után, ez 2012. decemberében volt, most valami történik. A szereplők közelítik az álláspontjaikat, de nem eléggé gyors ez az eljárás az európai eh, légteret eh, még jobban működővé kell tenni, és ahogyan Szaszoli kollega is mondta, nem látjuk a késedelem okát. Csupán az a kérdés, hogy milyen szerepet játszhat az EASA, és milyen szerepet játszhat az Eurocontrol. És arra igenis kísérletet tehetünk, hogy a FAPS keretén belül zajló eljárásokat ne akadályozzuk meg, ugyanakkor a jól működő együttműködéseket, mondjuk Franciaország és Olaszország között se veszélyeztessük, mi több, öm, lemásoljuk ezeket, vagy pedig ezeket is bevonjuk az egységes rendszerbe. Marinescu kollega azt írja, hogy nagy hatása volt rá a Vilniuszi közlekedési miniszteri konferencia, és erre Marinescu kollega azt mondja, a fapszoknak vége van új megoldást kell találni. Hát nem tudom, hogy ez így van-e, hogy ezzel egyetértek ezzel a helyzet megítéléssel, de úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy a leggyorsabban kialakítható megoldást találjuk meg, hogy ez most top-down vagy bottom-up, ez szinte mindegy, az a lényeg, hogy a megoldás működőképes és biztonságos legyen. Persze, hát mi vagyunk az Európai Unió, és felmerül így a hatékonyság kérdése, hiszen voltak, akik azt mondták, hogy elegendő a nagy tagállamok légiközlekedését működtetni, a kis, kicsikre ezt meg kiterjeszthetik, de hát ez nem egy nagyon európai megoldás, még hogyha így is volna helyesebb azt mondani, minden tagállam megőrzi a hatáskörét, de ezeket a hatásköröket egy felsőbb szinten egységesítjük, és megfontoljuk, hogy milyen intézmény tud ezzel a legjobban élni, illetve azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a rendszert modernizálni és technológiailag igazítani. Azt hiszem, hogy ez a két jelentés jó alapját adja majd a parlament ez irányú javaslatának. Köszönöm. Köszönöm. Kramer képviselő. Először is Éva Lichtenbergert szeretném kimenteni, az árnyék jelentéstevőnket. Tegnap Németországban egy vitán vett részt, hogy útdíjat vezetnének ki csupán a külföldiek számára. Hát ki gondolta volna, hogy Európában ilyen csacsiság valakinek az eszébe juthat. Minden esetre Éva Lichtenberger most nem tud itt, itt lenni, mert ezen a vitán vett részt. értek Matthew Grossal, ez egy win-win win helyzet, hiszen költségeket takaríthatunk meg, csökkentjük a kibocsátást és növeljük a biztonságot. Hogyha Európa egy ilyen win-win-win helyzetet nem tud megoldani, akkor lehúzhatjuk a redőnyt. Akkor hiába ülünk itt, és még a bizottságra sincsen szükségünk. Sokkal nehezebb dolgokat kell megvalósítanunk, mint egy ilyen abszolút győztes helyzetet, ami mindenki számára előnyös. Ráadásul az elmúlt évben az államok aláírtak a megállapodást. A tartalomról nincs vita. Csupán arról van vita, hogy Európában érvényesek a jogállami elvek, vagy sem. Hogy az aláírások ér, érnek-e valamit, vagy sem. Mert hogyha nem ér semmit, akkor bármit aláírhatunk, aláírogathatunk, minden szerződést megköthetünk, hiszen aztán mindenki vonogatja a vállát, de azt mondja, írott malaszt az egész, nem ér semmit sem ez egész Európát, az európai projektet veszélyezteti, hogyha FAPSzokat nem tudjuk megvalósítani. Georg Jazembowski a koordinátor is, persze nagy minnyáján ismerjük őt, és tiszteljük őt. Azt gondolom, hogy ő a FAPSZok számára a legjobb ügyvívője volt a FAPSZoknak, a legjobban szolgálja a FAPSZok FAPSZok ügyét. Nos, a jelentés is erről szól, jogász tollából származik, és azt mondja, hogy hát nincs miről vitázni, hiszen a, ott az aláírás a megállapodáson. Hogyha most az Európai Parlament egy képviselő azt mondja, hogy FAPSZoknak vége, halott a FAPSZ rendszere, hát kikérem magamnak. Hát a megállapodást mindenki aláírta. Kérem én, hát a bizottság hetente újton új törvényjavaslatokkal áll elő, de ne felejt, ne vesszék szem elől a jogállamiság elvét, hogyha nem tudják megvalósítani azt, amiben a tagállamok megállapodtak, akkor nagyon nagy baj van. Persze az Air Traffic Management System is nagyon fontos, de még egyszer mondom, hogy a kibocsátás csökkentése, a légibiztonság nagyon fontos, a közúton, a vasúton biztosítják, hogy ne legyen dugó, hát biztosítani kell a légi közlekedésben is, hogy ne legyen dugó. Egyszerűen nem értem a helyzetet. Pénzügyi válság van. Európában is a FAPS-szal pénzt tudnánk megtakarítani, mire a tagállamok itt most késlekednek és egoisták, van, egoisták maradnak, mondván, hogy inkább magasabb költségekkel közlekedjünk. Hát ez a helyzet, ezért nem adhatjuk be a darab, derekunkat, a fapszokat, meg kell valósítani. Még Franz József Strauss is tiszteletben tartotta az aláírásokat, ha nem is mindig, de azért alapvető még ő is. Köszönöm, Michael Foster. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ebben az esetben Michael és jó magam messze meleg egyetértünk. Mindenki tudja, hogy az én saját kezdező, saját kezdeményezésű jelentésem is kiinduló pont volt. Jarzembowski úr, őt nem tudom, hogy kirúgták-e, mert eltűnt, nagyon jól dolgozott a FAPS kérdésében, de talán a bizottság tájékoztathatna bennünket arról, hogy mi történt Georgal, kollégánkkal, mert amivel egyetértek, az az, hogy az Egyesült Királyság szempontjából ugye mi az egységesség volt és a Cezár támogatói voltunk, számos előnye van ennek, és ezt hosszú ideje felvázoltuk már, hogy most a zöldek érték, értékei szempontjából, vagy a versenyképesség szempontjából, de egyértelmű, hogy ezben a túltelített légtérben restruktúrálásra van szükség. Marinescu jelentésével kapcsolatban valóban nagy része rendjén van, de azért vannak kérdések, amelyeket fel kell vetnünk, úgyhogy módosítók formájában majd ezeket kifejtjük. És ott vannak például a támogató szolgáltatások, ezekkel ugye biztos tisztában van a bizottság, vagy a, ami a FAPSZ-ot illeti. Ez az a kérdés, amiben azt hiszem, hogy nem értünk egyet. Tudom, hogy a Marinescu jelentés nagyon nehéz jelentés, de azért vannak bizonyos aggájaink, hogyha a dolgokat átnevezzük, nem feltétlenül célra vezető. Aztán például a fapsz kapcsolatos nézetei. Mi az Egyesült Királyságban inkább a bottom-up megközelítést támogatjuk, nem kell, hogy ez kötelező legyen, mert lehet, hogy tagállamok, bizonyos tagállamok inkább a top-down megközelítést támogatnák de egyértelműen szüksége van komolyabb erőfeszítésre a tagállamok részéről. Úgy, úgy vélem, hogy nem koncentrálnak előképpen erre. Ami ugye módosítókat majd tanulmányozzuk, és egyébként köszönöm is Marinescu úrnak a nehéz munkát. Szaszóli úr, aki szerencsére itt van ma, valóban ez egy másik nagyon fontos jelentés, ami kapcsolódik ehhez a témához. Úgy gondolom, hogy ezt módosítani kell. Ami az ügynökségek nevét illeti, biztonsági ügynökségnek természetesen megvannak a maga feladatai, de hogyha a nevet megváltoztatjuk, ez némileg haszontalannak tűnik számomra. Aztán a másik kérdés az igazgató tanács. Nagyon sokan vannak, azt hiszem 30-an, de hogyha ötre korlátozzuk a tagok számát, és ott van a bizottság is. Nem tartom ezt megfelelőnek, legalább egy valaki kell az Egyesült Királyságból, hogy tagja legyen az igazgató tanácsnak nem akarom állítani, hogy egy adott számot szabjunk meg a bizottság, az igazgató tanács számára, de azért kellő számú tagból kell, hogy álljon, hogy a kellő szakértelem is rendelkezésre álljon, mert itt olyan döntések születnek, amelyek a légtért érintő nagyon fontos kérdéseket befolyásolják. Szászoli úrnak is köszönöm a munkát és végezetül mindkét jelentésről szólnék a delegált jogi aktusok bevetésével kapcsolatban. Ez a téma ugye mindig feljön. Úgy gondolom, hogy vannak esetek, amikor a delegált jogi aktus talán megfelelő, de ami bennünket illet, vannak más pontok, amelyek szerintünk nem ahol a delegált jogi aktusok alkalmazása nem lenne helytálló, ott a végrehajtási aktus kellene. Nem lenne jó, hogyha a bizottság anélkül vezetne be új, illesztene új részeket ebbe az anyagba, hogy erről, erről tudnánk. Ezek lennének a gondolataim, és köszönöm az előadóknak a munkát, és magunk is beterjesztünk majd módosító indítványokat, amelyeket remélhetőleg kicsit gyorsabban sikerül majd elfogadni, mint a múltban. Köszönöm. Köszönöm úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Szeretnék reagálni az elhangzottakra, arra, amit, és utalva arra, amit már a kollégák is elmondtak eh, már kezdetben, ugye el kell mondjuk, hogy itt a jogszabályoknak a végrehajtásával van probléma. Erről már beszéltünk az Egységes Európai Bolt esetében is. Azt kell, hogy megállapítsuk, hogy ezen a területen túl kevés a változás, túl kevés dolog mozog, nagyon kevés a történés, ami pedig történik, az nem elég gyorsan történik. Itt a bizalmi problémával, bizalmi válsággal kell szembenéznünk a tagállamok részéről, akikkel ugye valamilyen megállapodást kötöttünk e, és akikkel megállapodtunk abban, hogy a funkcionális légtér használati tömböket bevezetjük, és akik vonakodnak ezt alkalmazni. Én kicsikét e, hiányolom a vitából és a bizottság javaslatából a legfontosabb akadályoknak a kezelését, amelyek ugye a késedelemhez vezetnek, amelyek a bizalomvesztéshez vezetnek eh, a meglévő forgalom irányítási szervezetek között. Itt két kulcskérdés van véleményem szerint. Először is minden, ami a jövedelmeknek, a bevételeknek az eloszlásához kapcsolódik, Eh, ugye a légiforgalmi, a légirányítási eh, szektor eh, bevételének az eloszlásához az nyilvánvalóan ezek a dolgok függnek attól, hogy hogyan változik egy-egy területen a légiforgalom. Ez befolyásolja az egyes légirányítási szervezeteknek a bevételét, és ez nyilván bizalmatlanságot okoz közöttük, egészen addig, amíg ezen a pontos ponton, fontos ponton nem találunk megoldást. A bizottság itt próbált meg konstruktív javaslattal előállni, és próbált arról gondoskodni, hogy ezek a légirányítási szervezetek egymással együtt tudjanak működni, megszűnjön a bizalmatlanság. Egy másik pont pedig, hogy természetesen a munkavállalókat is a magunk oldalára kell állítanunk, hiszen az ő esetükben a szektorban dolgozó munkavállalók esetében is nagyfokú bizalmatlanságot kell, hogy látnunk. Nyilvánvalóan az emberek nem tudják, hogy merre halad tovább a szektor, az újabb jogszabályok hogyan befolyásolják az ő személyes helyzetüket Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság ezen a területen is egy proaktívabb, kezdeményezőbb viselkedést tanúsítana, és megpróbálna közvetíteni, és próbálná a rendelkezésre álló lehetőségek tárházát gazdagítani, és, egy, és hát egy, egy, növelni tudná az összes érintett esetében a indulatú hozzáállásmódot. És van itt egy kérdés. Tehát mindenképpen a személyi kérdést azt kezelni kell valahogy. Ami pedig magát a javaslatot illeti, ebben vannak jó dolgok és kevésbé jó dolgok. Én személyesen bizonyos kérdéseket kell, hogy megfogalmazzak a összekötések esetében. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat túl messze megy ezen a területen. Vannak olyan légi irányítási rendszerek, amelyek már eléggé integráltak, nagyon jól működnek mindenkinek a megelégedésére, tehát ezek, ez, a, ez a fajta integráció ez, ez, ez már megvan, és ennek a hiánya az nagyfokú problémákat okozhat a gyakorlatban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én magam is néhány rövid észrevétellel élnék. Egyetértek Alkadorai kollégával, különösen az utolsó észrevételével. divatosan az Európai Unióban, ugye az unbundlingot, a különválasztást szoktuk használni, az SNCF látogatók tudják, hogy a vasút közlekedésben most nagy divat az unbundling, a különválasztás, vagy ezt az eljárást követjük a légi közlekedésben. Ám ez problematikus tud lenni, hiszen nem mindig világos a határvonalak között, hogy mi a biztonság szempontjából meghatározó, mi nem. Például a jelzőrendszerek, illetve a robotpilótás leszállás segítő jelzőrendszerek, ezeket nem lehet unbandololni, ezeket nem lehet külön választani, privatizálni ezt egységben kell látni, hiszen ezek határozzák meg a légiközlekedés biztonságát e részben. Aztán Alkadrai úr diplomata volt korábban, és ezért nagyon diplomatikusan fogalmazott a személyzet véleményéről, és én nem a concern aggály hasz, fogalmat használnám, hanem az ellenséges fogalmat használnám, ellenségesen és dühötten nézik a bizottság javaslatát. Márpedig, hogyha a kabin személyzet és a pilóták ellenségesek a javaslattal szemben, akkor tudjuk, hogy mi, mi a következő lépés, sztrájkolni fognak. Ezt meg nem akarhatjuk. Valószínűleg <laughs> Franciaországban legelőször általában ugye ott sztrájkolnak a legszívesebben, de aztán sztrájkol majd más is. Ezért tehát látni kell, hogy a különböző partnerek és a bizottság eh, eh, egymással szemben állnak a véleményükben, tehát nagyon szükséges és nagyon sürgető, hogy minden szereplő leüljön egy asztalhoz, beszéljen egymással. De különösképpen a munkavállalókat kell bevonni a jelentésben. Az elszáról szóló um, szaszóli észrevételeket fontosnak tartom, hiszen az S, tehát a safety, a biztonság nagyon fontos az EASA nevében. Nem tartom célra vezetőnek megváltoztatni a ügynökség nevét. Ám az executive board, board vagy az igazgató tanács kapcsán szkeptikus vagyok. Hiszen meg kell akadályozni, hogy itt most az igazgató tanács kapcsán nagy vitákat folytassunk, hiszen ha mondjuk öten ülnek ebben az igazgató tanácsban, akkor komolyan gondoljuk, hogy a németek, a franciák vagy az Egyesült Királyság feladna egy helyet ebből? Tehát akárhol is, akárhogy is ott ülnek ezek ma már az igazgató tanácsban, a fapszokban mégsem tudtak még megállapodni. Tehát miért várnánk el tőlük, hogy lemondanak? Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenkit leültessünk az asztalhoz, és mindenki felelősséget vállaljon a döntésért. Nem utogassunk már egymásra, és mondjuk azt, hogy hát nem én voltam, a gonosz britek vagy a gonosz franciák hozták meg ezt a döntést, és ránk kényszerítették. Nem, mindenki vállaljon felelősséget. És értem, 32 emberrel nem lehet dolgozni, csökkenteni kell az igazgató tanács tagságának a számát, de meg kell akadályozni azt is, hogy a döntéshozatali folyamat külön váljon, és ilyen módon megszűnjön az elszámoltathatóság, illetve meg kell akadályozni, hogy valaki kivonja magát a közös döntés felelősség és hatály alól. Boldvin úr a bizottság részéről parancsoljon. Jó napot kívánok, elnézést kérek, hogy ö, későn érkeztem. Először is sok köszönettel tartozom a szakbizottság határozott fellépéséért. Nagyra értékelem, hogy egységesen sikra szállnak az európai eh, egységes égbolt létrehozása érdekében. Nem csak a bizottság, hanem az ipar szereplői is támogatják ezt, hiszen valóban el akarjuk mélyíteni az erőfeszítéseket mind a jelentés, a két jelentéstevő módosítóit is üdvözöljük, és éppen ezért rövidre foghatom magamat, de nem teljesen rövidre. Kezdem Szaszóli kollega észrevételeivel. Köszönöm szépen a nagy munkát, amelyet végzett. Nagyon fontos javaslatokat tette, és úgy gondolom, hogy a díj bevételből fenntartott munkatársak különválasztása jó javaslat, valamint a rugalmassá a flexibilizáció is nagyon jó ötlet. Ezt is támogatni tudjuk. A további észrevételek, amelyeket tettek, ezek, ezek közül sokat el kell ismernem. Néha persze a one size fits all egy konfekció méret mindenkinek jó lesz megközelítéssel dolgozunk, de hát látni kell persze, hogy be akarunk vonni mindenkit, és igyekszünk racionálisan eljárni, mindenki gondolatára figyelemmel léve. Foster asszony a 3A preambulum bekezdésről beszélt, ahol a delegált és az felhatalmaz, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van szó. Nos, úgy gondoljuk, mi úgy gondoljuk, hogy ezt a preambulumot meg kell tartani, hiszen a delegált jogi aktusokról szóló eljárás az EU működéséről szóló szerződés 298-as cikkében kerül meghatározásra, és a bizottság ennek a szerződéses cikknek a tiszteletben tartásával hozta ezt a preambulum bekezdést. Nem akarom persze komolyan kell vennem a szakértők konzultációjáról mondottakat, de a bizottság ezt komolyan is veszi. Valóban bevonjuk a szakértőket, meghallgatjuk az ő véleményüket. Éppen ezért nem gondolom, hogy érdemes volna ezt megváltoztatni. Ami a bordot, az igazgató tanácsot illeti, vagy az igazgató tanácsokat illeti, a menedzsment bordot meg kell tartanunk, hiszen ez a döntéshozó testület az eosz ban 32 tagos. Ám az Executive Board, az igazgató tanács felállításáról vonatkozó gondolat voltak éppen az ügynökség hatékonyságát akarja biztosítani, voltak éppen ők volnának, ahogy a neve is mondja, executive board, vagy végrehajtó, vagy igazgató tanács volnának, és ők előkészítenék a board, a végső döntéshozó testület döntéseit. Úgy gondolom, hogy ezt az executive boardot érdemes volna rotációval kiválasztani a tagjait, hiszen hogyha a tagállamok látják, hogy nem annyira nagy, csodálatos döntéseket hoznak itt, hanem igazából administratív munka zajlik, nem is ragaszkodnak majd hozzá. Aztán ami az ügynökség nevét illeti. Nagyon sok érdekes felvetést hallottunk. Teljesen egyetértünk azzal, hogy az ügynökség legfontosabb feladata a safety, a biztonság. A idevágó cikk is szól erről, de ugyanakkor ez a cikk, ez a szerződéses cikk más tevékenységekről kezd szólni, is szól, és ezek egyre jobban megjelennek például az e- atémik kidolgozása, vagy a környezetvédelem. Voltak éppen tehát a már ma meglévő ügynökségi tevékenységet eh, tükröznénk az új eh, névben, nem akarjuk egy jobban szabályozó ügynökségét tenni az EASZ-át, hiszen már most is szabályozó testület. Szaszodi úr nagyon fontos felvetéssel élt az FAA-ról, mint nemzetközi szereplőről, különösen a légibiztonság területén, és eh, hát ezt a nemzetközi szerepét semmilyen módon nem korlátozza, hogy federelnek, tehát szövetségének hívják szövetségi, az Egyesült Államok szövetségi ügynöksége bár, de nagyon fontos nemzetközi szerepet is játszik. Éppen ezért tehát a European Union Agency for Aviation, az Európai Unió légiközlekedési ügynöksége névre tett javaslatunkat megtartanánk. Köszönjük tehát az észrevételeket, felvetéseket, eh, igyekszünk persze majd a különbségeket kiküszöbölni. Marinescu úr felvetéseinek legtöbbjével egyetértünk, hiszen a módosítók a becsvágy és a realizmus közötti vékony egyensúlyt próbálják kikovácsolni, mi több meg is találják nagyon sokszor, a forma és a módszer figyelembevételével. Néhány módosítóra szeretnék kitérni. Egyrészt, ami a definíciókat illeti. Ez a 14, 15, 16 és 18-as módosító. Úgy gondoljuk, hogy a bizottság által javasolt definíciók megfelelnek az IKO definícióinak, érdemes ezeket használni és követni. Bocsánat, most egy picit összekevertem a mondandómat, visszatérek. Tehát, tehát a, a módosítók arra tesznek javaslatot, hogy közelítsünk az IKO definícióihoz. Nos, hát 2004-ben a definíciónkat módosítottuk, de az elmúlt évtizedben ezeket a definíciókat használtuk. Hogyha most ezeket megváltoztatjuk, jogilag teljesen helyes volna bár, de beláthatatlan jogi következményekkel járna ez. Éppen ezért én a régi definíciókat tartanám meg, különösen a 14, 15 és a 18-as módosítók szóltak erről, ezt akartam tisztázni. A 27-es módosító az EASA um, akredit, akreditáló szerepéről szól. Ez egy új funkció, a Nemzeti Ügynökségek akkreditációját végzi el az EASA, és úgy gondoljuk, hogy a EASA alaprendelet, tehát a 216-os cikke szól erről. És ezt nem, nem szabad, hogy ebbe ütközünk. Az 50, a 65-ös e, módosító az EASA felülvizsgáló hatósági szerepéről szól, és úgy gondoljuk, hogy a határokon átnyúló szolgáltatás nyújtás tekintetében biztosítani kell e, a felügyeleti szerepet, ugyanakkor a kölcsönös elismerés elve kerül veszélybe megítélésem szerint a 65-ös módosítóval, már pedig ezt vissza szeretnénk emelni a szövegbe, és nyomatékossá akarjuk tenni. Hiszen az EASA felülvizsgálati szerepéről nem csak a kiinduló rendelet, hanem ez is szól. A 66-os módosítóról több felszólaló szólt. Itt a szolgáltatás nyújtás kapcsán elnök úr azt mondta, hogy az unbundling egy divat szóvá vált. Hát elnök úr, mi ezt a saját szótárunkból kiemeltük ezt a szót. És nem igazán jól ugyanis nem igazán jól írja körül, hogy mire teszünk ki javaslatot. Nem használjuk az unbundling folyamatot. Mindenesetre az ebben a módosítóban megjelenő gondolatok problematikusak. Az volt a célunk, hogy az alapszolgáltatás és a támogató szolgáltatásokat jogilag is külön válaszuk. Miért? Hogyha a közös szolgáltatás nyújtás elve érvényesül, akkor az új szereplők nagyon nehezen tudnak belépni a piacra, hiszen a domináns szereplőket nem tudják kikerülni. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az egységes égbolt működéséhez elengedhetetlen ennek az elvnek az alkalmazás. És tudom, hogy a szakbizottság is ezt a célt, követ, célt követi. Hogyha tehát a 76-os cikk lendületét és hatáját meg akarjuk tartani, akkor javaslatom az, hogy a verseny elvét jobban jelenítsük meg a módosító indítványban, és talán a pénzügyileg vagy minőségileg legelőnyösebb szolgáltató megfogalmazását emeljük be a szövegbe. Úgy gondolom, hogy ezzel jobban meg tudjuk jeleníteni ezeket az elveket. A 95-ös módosító a Caesar Masterplanről szól, egy végrehajtó szabályt fogadtunk el ezzel kapcsolatban, és pont erre törez, amit a 95-ös megfogalmaz. Nagyon fontos, hogy a Szízár egész hatájára kiterjesszük a módosítót, és a baseline eszip megfogalmazás úgy gondoljuk, hogy korlátozza a hatályt. Végezetül a 108-as módosítóban a authorities and audits a designating authorities and audits megfogalmazás szeretnénk törölni, hogyha illetve erre tesz javaslatot a módosító indítvány, már pedig, hogyha ezt a megfogalmazást törüljük a szövegből, akkor veszít a jelentéséből a szöveg, éppen ezért talán a nemzeti légiközlekedési hatóságok shall have the right megfogalmazással élnénk, tehát hogy kötelezően rendelkezniük kell ezzel a jogszabályjal. Aztán még a fapszokról valamit. Elnök úr, Meissner asszony, Kramer, Gross, és tulajdonképpen minden felszólaló, képviselők és minden felszólaló említette ezt. Teljesen egyetértünk azzal, hogy a fapszokra szükség van. Az elmúlt hónapokban, mi több években egy-két komoly aggályt hallottunk az önök részéről. Néha nagyon radikális kritikát hallottunk a fapszok irányában. És azt kell, hogy mondjam, hogy az önök által ránk nehezendő nyomás az igazán hasznos volt, hiszen a szereplők úgy érezték, hogy, hogy az ígéreteiket be kell tartani. De ne öntsük ki a FAPS csecsemőt a FAPS fürdővízzel, ne essünk túlzásokba, FAPSolásba, hanem legyünk realisták, és váltsuk be az ígéreteinket, az önök erős politikai támogatásával um, a funkcionális légtérblokkok uh, is valósággá válhatnak. Hiszen a közép-európai funkcionális légtérblokkok um, működnek, és um, megmutatják nekünk, hogy milyen úton járhatunk. És egyébként uh, Jazembowski kollega hogy valaki felvetett, hogy hol van az Embzabovszki kollega, azt kell, hogy mondjam, hogy köszönöm szépen, jól érzi magát, keményen dolgozik, nem zárkózott be egy kolostorba, és nem is zárták börtönbe. Mi több, a szerződése arról szólt, hogy a fapszokat felállítsa, működtesse, és ezen, a dolgozon, ezen az úton halad, dolgozik, tehát a szakbizottság előtt is megköszönhetem Jazembovszki kollega munkáját, és azt hiszem, hogy nagy haszonnal jár mindenki számára majd az ő munkája. Aztán a szociális pillérről, a, a munkavállalókról. Egyetértek az, amit elhangzott. Bármilyen jelzőt is használjunk, hogy hogy, é, hogy érzik a kabin személyzet, meg a pilóták szervezetei az egységes égboltra vonatkozó szabályokat, hát a bizottság bolond volna, hogyha nem látná, hogy az érintett személyek hogyan látják ezt. Az elnök azt mondta, hogy ellenségesek. Most ellenségesek -e vagy nem, de látni kell, hogy erős véleményük van az általunk javasolt rendszerrel kapcsolatban. Érezzük az ellenvéleményeket, és próbálunk erre választ adni. A sztrájkok, mint a júniusi, meg az októberi, aztán lemondott sztrájkok, azt kell, hogy mondjam, nem segítik az ügyet nem segítik azt, hogy hitelesek maradjanak az érvek. Mondom, folyamatosan tárgyalunk velük, például holnap a performanciáról, a teljesítményről tartunk egy találkozót, ahol a légitársaságok, az NSZP-k és a szakszervezetek leülnek egy asztalhoz, és megmondják, hogy a performance-et hogyan értelmezzék. Aztán a Single Kai bizottságban minden egyes véleményt meghallgatunk, már pedig itt nagyon gyakran a költséghatékonyságról beszélnek. Arról beszélnek, hogy hogyan lehet a funkcionális légtérblokkokat hatékonyabban működtetni. De az NSP-k, a szakszervezetek és a légitársaságok e, holnap is elmondhatják, hogy mit akarnak elérni. Sajnálom, ugye hosszan beszéltem, elnök úr, de még egyszer mondom, nagyon hálás vagyok az itt elhangzottakért, nagyon nagy munkát végzett a jelentéstevő, sok szempontból egyet is értünk. Köszönöm. Köszönöm, nem tudom, hogy Szászoli úr szeretne ehhez röviden bármit is hozzátenni. Köszönöm. Elnök úr, igazából csak szerettem volna köszönetet mondani a kollégáinknak, illetve a bizottság képviselőjének a munkáért, illetve az észrevételekért. Ezek nagyon hasznosak voltak és ezek alapján fogjuk folytatni a munkát, amikor majd a módosítókat kidolgozzuk. Volna néhány rövid észrevételem. Azt szeretnénk, hogy ez egy erős ügynökség legyen, és egy közösség irányítási rendszert akarunk, mert úgy látjuk, hogy az európai ügynökségek esetében azt akarjuk biztosítani, hogy a nemzeti álláspontok ne domborodjanak ki túlzottan, mert ettől lesz erősebb a közösségi szellem, valamint maga az ügynökség. Úgy gondolom, hogy közösen megfelelő egyensúlyt tudunk majd teremteni, kellő hatékonyságot és eredményességet az ügynökség munkájához. Ugyanakkor van egy probléma, most arra területre evezek, amelyet igazából Marinescu jelentése fed le, de valóban úgy gondoljuk, hogy a költségeket csökkenteni kell, hatékonyságot növelni kell, ami az igazgató tanácsot illeti igazából nem önmagában erről beszélünk, hanem az executive community-ről. Az administratív tanács lesz az, amely ezt a végrehajtó tanácsot kinevezi. Mi pedig azt javasoltuk, hogy ennek négy tagja legyen, persze lehet több is. Nagyon nehéz persze közösségi szellemet lehelni egy 32 tagból álló igazgató tanácsba, ez olyan lenne, mint a tanács, hát elég nehéz lenne ezt megoldani. Minden esetre ezen még dolgozhatunk, el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk a leghatékonyabb opciót kidolgozni. De a kiinduló pontunk az kell, hogy legyen, hogy nagyobb közösségi szellemet, szellemiséget szeretnénk érvényesíteni. Örvendek, lehet, hogy nem értek egyet teljes mértékben a bizottsággal, ezen kérdéseket megvitathatjuk majd az elkövetkezendő hetek során. Minden esetre Foster asszonynal és elnökünkkel egyetértek. Lehet, hogy volt eh, némi félreértés. Én eh, konzervatív vagyok, és eh, szeretném, hogy a biztonság szerepeljen. Éppen ezért javasoltam egy változtatást a bizottsági javaslatra nézve. A biztonság kifejezés szerintem ott kell, hogy legyen. Ott kell, hogy legyen, mert így teremtjük meg azt a keretet, amelyben az 28 tagállam dolgozhat. és azon feltételeket, amelyek alapján kiállhatnak a biztonság mellett, és síkra a biztonságért. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az eredeti akronimra van szükségünk, és a biztonság továbbra is a név része kell, hogy legyen. Tehát még egyszer köszönöm mindenkinek, és biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő hetekben kitűnő munkára leszünk képesek együtt. Köszönöm. Foster asszony szeretett volna még gyorsan megegyezni valamit, nagyon gyorsan elnök úr csak a igazgató tanácsra vonatkozóan és a tagok számára nézve azt hiszem, hogy igen, 32 a fő tanács, de a rendszer ugye 10-12 nagyobb országot tartalmaz, mert a kisebb országoknak nincs kellő forrásuk, de néhány kollega ott onnan is foglalkozik ezen kérdésekkel, de a rotáció 5, ez az 5 mint szám szerintem nem lenne működőképes, hogyha évente megvalósulna a rotáció, némi folytonosságra azért szükség volna. Elnök, szeretne reagálni erre Boldvin úr, mondjuk 10 másodperc alatt? nem megfelelő erre talán visszatérni, de lehet, hogy a jövőbeli félrejtéseket elkerülhetjük. A FEBZ az a tanács, az adminisztratív ügyekkel foglalkozó tanács, amelyre Foster asszony utalt. Ez már létezik, valóban. Körülbelül tízen vannak ebben a tanácsban, megvizsgáljuk a számokat, nem ez a lényeg, de igazából amit erősíteni próbálunk, ezt az előkészítő folyamatot, a rendszert, ezt akarjuk, nem gyengíteni akarjuk a tagállamok szerepét, mert szerintem a tagállamok fontos szerepet töltenek be, a rotáció pedig nem kell, hogy évente valósuljon meg, és a folyamatosság valóban fontos, ezen kell munkálkodnunk, elnök. Én attól tartok, hogy az egész lelassul, mert majd nyomást gyakorolnak a tagállamokra, én emiatt aggódom, de hát mindegy. A módosítók előterjesztésének határideje november 26, a módosítók megvitatására December 17-én kerül sor, szavazzunk január 30-án itt a Trump bizottságban. Tehát november 26-áig várjuk a módosító nyitványokat. Következő napirendi pontunk. Lichtenberger asszony jelentés tervezete a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló rendelet. Éva. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Igen, itt vagyok. A statisztikai adatokkal kapcsolatos kérdés, ez egy olyan kérdés, ami talán nem annyira népszerűen, nagyon szárazon hangzik, de mégiscsak a további politikai cselekvésnek az alapjait nagyban meghatározza. A bizottság javaslata, ami ellenszemünk ellenére nagyon sok delegált jogi aktust irányoz elő, amelyek véleményem szerint túl messze mennek. És nagyon, ami számomra fontos volt, és amit nem csak a teher, tehát a belvízi teherszállítás esetében kell, hogy figyelembe vegyünk, hanem az utasforgalomban is figyelembe kell vennünk, az az, hogy a javaslatot ki kell terjeszteni a kompokra és a kettelési utazásokra is, mert ezeknek például a Dunán rendkívüli, rendkívül nagy számú növekedésével kell, hogy szembenézzünk. Hogyha például valaki egy hajóutat tesz, egy kirándulást, hajós kirándulást a Dunán, akkor ez is tartozon ennek hatája alá és szükséges, hogy kiterjesszük a vaslatot a kapcsolódó infrastruktúrára, kikötőkre, stb. Ami az infrastruktúrális szempontokat illeti, és ezek szerintem a jövőben fontosakká válnak majd, ezek például eh, az intermodális terminálok, a különböző hidak, akkor a különböző eh, hajó és vasúti összeköttetések. Fontos, hogy megnézzük, hogy hol vannak ténylegesen megközelíthető kikötők, amelyek nem csak közúton, hanem adott esetben vasúton is megközelíthetőek. Természetesen az is fontos, ugye itt beszélünk folyamatosan az üzemanyagokkal kapcsolatos szabályozás kapcsán az infrastruktúrák fejlesztésének támogatásáról is, tehát a vasút fejlesztéséről is, és a bevízjelzás fejlesztéséről is, tehát fontos, hogy a javaslatba belevegyük, hogy milyen műszaki változásokra kerül itt sor, és tényleg létezik-e az a trend, amit ugye állítunk, hogy létezik, hogy itt egyfajta tisztulás megy végbe, és ez egyáltalán adott-e, és milyen, milyen sebességgel folyik. Rövid idővel ezelőtt az Európai Parlamentben volt egy meghallgatás, amely például a jövőbeli perspektívából például a éghajlatváltozással összefüggésben próbálta a víziközlekedési útvonalakat megközelíteni. És ott azt hallhattuk, hogy a vízállásban a Dunán és a Rajnán sokkal nagyobb lesz majd a vízállásnak a változása, a jég takarónak az elolvadása folytán, Eh, illetve a gletsereknek az elolvadása folytán, mint azt gondoltuk. Tehát valószínűleg eh, mások lesznek, és sokkal átütőbb erejű lesz a hatásuk ezeknek a gletserolvadásoknak, úgy a folyókra, mint a alacsonyabban fekvő vizekre. Tehát erre, ezzel is foglalkoznunk kell, illetőleg eh, adatokat kell rendelkezésre bocsátanunk, hogy a jövő számára megfelelő megoldást nyújtott terveket tudjunk kialakítani. Ez lett volna az összes megjegyzésem, köszönöm. Mr. Grosh, no, and Matthew. Yeah. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak is. Itt Danten kolléga képviseletében kell, hogy elmondjam a dolgokat, aki szép, ékes francia nyelven azt írja, hogy messze menőleg egyetért a javaslattal, és köszöni szépen annak előterjesztését, hogy különösen érdekesnek találja hogy utas adatokat kell összegyűjteni, de összességében felveti azt a kérdést, hogy figyelnünk kell, hogy a statisztikai adatgyűjtés ter- révén ne rakjunk háromszoros vagy kétszeres terhet, adminisztratív terhet az adott szektornak a nyakába. Tehát mindenképpen először azt kell megnézni, hogy ki, mikor, hol, milyen adatokat tud adni, vagy milyen adatokat kell adnia, és hogyan tudjuk használni a már meglévő erőforrásokat, és nem feltétlen kell ennek még egyszer külön megtörténnie a bizottságon keresztül, hanem már a rendelkezésre álló adatokat használjuk fel. Tehát a célok azok világosak, de mindenképpen figyelni kell arra, hogy a dupla vagy háromszoros statisztikai adatgyűjtésnek a gyakorlatát elkerüljük. Ami pedig a komitológiát illeti, Fontos, hogy a parlamentnek itt megmaradjon a beleszólási joga, illetőleg korlátozzuk a önálló cselekvés alá eső területeket. Egyébként támogatjuk az előadó javaslatot. Köszönöm. Mr. Kadraui úr. Köszönöm szépen. Én is rövidre fogom tudni fogni a mondani valómat. Itt természetesen a felhatalmazáson alapuló, illetőleg végrehajtási jogi aktusoknak az új eszközére való átállás a dolognak a lényege. Teljesen tudom támogatni az előadónak a javaslatát, és ez alkalommal szeretném a tagállamokat arra felszólítani, hogy a belvízi utas forgalommal, illetőleg teherszállítással kapcsolatban is több statisztikai adatot bocsássanak a rendelkezésünkre, ugyanis ez Egyébként pedig lényegében, amit mond az előadó, azt támogatjuk. Fontos, hogy eh, az rendelkezésre álló adatok között koherenciát kell biztosítanunk, eh, és ez kell majd a későbbiekben, hogy lehetővé tegye, hogy jobb konklúziókat eh, vonjunk le a politikánkban, és nyilvánvalóan ez az, ami majd segítheti ebben a szakbizottságban a további munkákat. Úgyhogy én támogatom az önök által beterjesztett módosító indítványokat. Köszönöm szépen. Miss Meissner. Meissner asszony, köszönöm szépen, és köszönöm szépen az előadónak, Éva Lichtenbergernek a munkáját is. Valóban az a helyzet, hogy mi is úgy látjuk, hogy célszerű lenne eh, a rendeletnek a Lisszaboni szerzése való hozzáigazítását eh, használni a helyzet optimalizálására. Nyilvánvalóan ez nem szabad, hogy vállalhatatlan többletterhet jelentsen az érintett vállalatok számára. Nyilvánvalóan vannak már rendelkezésre álló adatok, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezeket is fel kell használni, illetve további adatokat kell gyűjteni, és nem csak a komodalitást kell ennek során javítanunk, amit mindenki akar, hanem optimalizálni eh, hanem az is fontos, hogy ugye most folyamatosan a bevízi hajózásnak az ösztönzéséről beszélünk, és ott nem csak teherforgalom bonyolódik, hanem van nyilvánvalóan utasforgalom is, és ez az egész szektor számára összességében előny, úgyhogy mindenképpen támogatni tudom az ezzel kapcsolatos javaslatot, és azt is, ami a komitológiai eljárással kapcsolatban hangzott el, itt a előadó által előirányzott korlátozást, azt támogatni tudjuk. Köszönöm. Roman Anaszko asszony a bizottság részéről, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek és a többi tagnak is a munkát, melyet végeztek, illetve az értékes hozzászólásaikat, észrevételeiket. Csupán arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság célkitűzésem ezzel a javaslattal az volt, hogy a rendeletet a Lisszaboni szerződéssel hozza összhangba. Teljes egészében egyetértünk azzal, ami itt elhangzott. A bizottság egy tanulmányon dolgozik most, amelyel harmonizáltabb módon az öt közlekedési módozatra vonatkozó rendeletet szeretné harmonizálni. Azonban azok a módosítók, amelyek az adatgyűjtésre vonatkoznak, illetve a változók számának növelésére tesznek javaslatot. Nos, ezekkel kapcsolatban a bizottság jelenleg fenntartását hangoztatja, hiszen az ezekből a javaslatokból eredő többlet teher és többlet költség kérdések meg szeretnék vizsgálni. Köszönöm szépen. Hát biztos vagyok benne, hogy röviden hozzá szeretne szólni, parancsoljon. Igen, csak egy nagyon rövid kommentárt akarok tenni mindezzel kapcsolatban. Ezek az adatok nemzeti szinten mindenhol rendelkezésre állnak. És voltak éppen itt arról van szó, hogy olyan módon gyűjtsük be ezeket, hogy összehasonlíthatóvá tegyük őket. Még egyszer mondom, legnagyobb részben nemzeti szinten ezek az adatok rendelkezésre állnak. Tehát nem jelentene ez terhet senki számára sem. Csupán azt várjuk el, hogy egységesítsük ezeket az adatokat azért, hogy az energiainfrastruktúrákat jobban lehessen tervezni. Egyszerűen tudnunk kell, hogy hogyan fejlődik az egész, más, más különben um, egy sötétbe tapogatózunk. Látni kell, hogy egyszerűen milyen hatással van az úgynevezett valóságra mindaz, amiről döntünk. Vissza kell csatolni ezeket az adatokat, de még egyszer mondom, nemzeti szinten ezek az adatok rendelkezésre állnak. Én Ausztriában megkérdeztem, saját hazámban is azt mondták a statisztikusok, hogy rendelkezésre állnak az adatok. Még egyszer mondom, a feladat csupán az volna, hogy európai szinten összehasonlíthatóvá tegyük ezeket az adatokat. Persze a technikai infrastruktúra kapcsán más dossziékra is gondolnunk kell, annak érdekében, hogy egy konzisztens, összefüggő csomagot fogadjunk el. Nehogy az legyen, hogy az egyik jogszabályjal valamit elfogadunk, a másikba pedig teljesen más irányba lépünk tovább. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje november 21-e. A szakbizottságunk december 17-én szavaz a tervezetről. Köszönöm szépen következő napirendi pontunk a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló európai e, rendelet, és Mihály Krámer jelentéstevő. Mihály. Ez egy nagyon vitás dosszié, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadókkal folytatott gyümölcsöző együttműködését, és újra Matyő Grost kell dicsérnem, Eh, és ami ugye ő eh, azt mondta, hogy eh, erősítenünk kell a vasúti forgalmat, és 300 kilométeren túlmenő forgalmat az 50%-ba vasútra kell terelnünk. A jelentésnek a háttere az a rendelet, amely a vasúti teher és személyszállításban statisztikákkal kapcsolatban feladatokat hat, szabályoz, határoz meg a bizottság, most egyszerűsített, gyorsabb és átfogóbb adatszolgáltatást irányoz elő a tagállamok részére, ez egy helyén való dolog, nyilvánvalóan szükség van adatokra és a kettőségeknek az elkerülésére, de a baleseti adatoknak a, a gyűjtését azt itt törölnünk kellene a javaslatból, mert hogy az általam jelentésben kezelt javaslatban ezek az adatok gyűjtése már benne van. Azokat az adatokat kell tehát gyűjteni, amelyek a rendeletnek, a Lisszaboni szerződésre való hozzáigazításából erednek. Az adatok nyilván egy egyszerűsített és átfogó formában kell rendelkezésre álljanak, nem akarunk két jelentést olvasni, elég egyet olvasnunk. Nem szabad ugyanakkor, hogy parlamentként lenyalják a kenyerünkről a vajat, meg kell, hogy maradjon a mi jogkörünk is. Nem értek egyet azzal, hogy az Eurostat kezéből kivegyük a baleseti adatok kezelését. Az összehasonlíthatóság kedvéért az Európai Vasúti Ügynökségnek jól kell együttműködni az Eurostattal, de azt, hogy most az egyik eh, kezéből kivesszük a kompetenciákat, ez, ez, ez a helytelen eljárásmód. Már csak azért is helytelen ez, mert elveszítjük az intermodális eh, rálátásunkat a szektorra. Tehát az egyoldalúság helyett inkább az együttműködésre kell építenünk. Javulást javasolok, eh, a, a a surlódási zajjal kapcsolatos adatok gyűjtése területén is. Fontos, hogy statisztikákat készítsünk a, a, a fékezési adatokkal, a fékezési zajjal kapcsolatban, hogyha itt megfelelő zajszintű fékeket vezetnek be, akkor akár 50%-kal is lehet csökkenteni a fékezési zajt. Fontos, hogy beruházzunk eh, az infrastruktúrába, de a határokon átívelő egyeztetésekbe is, és pontosan az európai vasúti térségnek a határvidékeken mutatkozó hiányosságait eh, eh, megszüntessük, hogy, és meglássuk, hogy hova lehet utazni vonattal, és hova nem. 25 évvel a, függ, a vasfüggönynek a lebomlása után került arra csak sor, hogy a hidegháború által kialakult hiányzó vasúti összekötetés Csehország és Németország között Dolni Pusztárna és Zebnic között végre létrehozzuk. Mátyő tudja, hogy melyik eh, milyen eh, hiányról van itt szó. 660 méteres vasúti vágány szakasz hiányzott, csak 25 évig tartott. Úgy gondolom, hogy ha ezt sikerült elérnünk, akkor az egységes európai vasúti térséget is sikerül majd megalkotnunk. Én a bizottság eh, tól és a tagállamoktól nem vártam, hogy egy ekkora eredmény sikerül elérniük ezen a 660 méteres szakaszon, de hát ha már ez sikerült, akkor talán nagyobb sikerekre is képesek vagyunk. Nem tudom, itt 8-10 kilométeres hiányzó szakaszokról van ez szó a határmenti térségekben, de ezeket fel kell mérni, meg kell nézni, hogy miért van az, hogy 20-30 év alatt nem készülnek el projektek, nyilvánvalóan a pénz az nagy szerepet játszik, de hát itt azért egy kicsi összegekről beszélünk itt nyilván utalunk el a fehér könyvre és a 300 kilométeres távolságra. A fehér könyvben megfogalmazott céloknak a kiegészítésére és mindenképpen használunk el a jelentést. Köszönöm, köszönetemet fejezném ki az előadónak és a bizottságnak is. Köszönöm. Thank you very Köszönöm szépen, Mihály. A látogatóink látogatónkért mondom, hogy mindig nagyon izgalomba jövünk, amikor az a benyomásunk, hogy sikerül a határokon át mozgatni a, a vonatokat. Ez olyan, mint Martin Luther Kingnek az álma, amikor megvalósítjuk, hogy a határokon át mehessenek a vonatok. Az SNCF-től is vannak itt, hát az SNCF ők a jövő, vonatokban kell gondolkodnunk, és, eh, és eh, azt kell szem előtt tartanunk, hogy a vonatok igenis át tudnak kelni a határokon. Freiburg, Kolmár, Strasbourg, Kiel, igen, hát ezek az álmok. Gros úr. Köszönöm szépen, elnök úr. tevőnk vagyis hát árnyékjelentéstevőnk nevében én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Messze menőleg támogatja kollégánk Mihály javaslatát. A súlypontok például az, hogy az adatok megbízhatósága fontos, az eljárás szempontjából ez nagyon fontos ez egy nagyon fontos aspektus számára. Másodszorban pedig az, amit a másik jelentésnél is említettünk, a kettős felhasználást ugye el kell kerülnünk, ugyanakkor a lényegre kell koncentrálnunk, az adatok összekapcsolása egy fontos aspektus az árnyékrendtéstevő számára. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a kettős felhasználást el kellene kerülnünk. Ezt gyakran halljuk, hogy amikor az adatokat egyszer ilyen, egyszer meg olyan papíron kell összegyűjteni, gyakorlatilag ez már kezd abszurdá válni. A technika sokkal egyszerűbb megoldásokat is lehetővé tesz már ma, mint korábban. Ami pedig a, az infrastruktúrákat illeti, ezek is olyan kérdések, amelyeket nem kell mindig külön választani. A zajszint pedig, ez se vett fel problémát, a fékek, ezek a ö, suttogó fékek azért annyira nem suttogóak, annyira nem csendesek, de minden esetre csendesebbek, mint a szokványos fékek. Szeretném én is elmondani, hogy ahol két méteres szakasz hiányzik, ott igazából a, a minőségen van a hangsúly, a minőségi kérdéseket pedig szerintem hangsúlyoznunk kell, főleg nagy országokban, ahol gyakran már el is felejtik azt, hogy kisebb országokkal is határosak, fontos a kellő befektetéseket támogatni. Az infrastruktúra és a biztonság összetartozik. Sajnos túl gyakran vagyunk kénytelenek megállapítani azt, hogy az infrastruktúrából hiányzó befektetések a biztonságra hatnak, és eh, hiányzik az a szándék, hogy modern technológiát eh, vessünk be. Ennek hasonló következménye van, és sajnos a súlyosabb baleseteknél mindig kénytelenek vagyunk ezt eh, megállapítani, úgyhogy véleményünk szerint ez egy nagyon lényeges aspektus, de feltehetőleg szerintünk legalábbis messze mennek támogatható ez a jelentés. Köszönöm. Alkadrajur Liberacki úr nevében. Indeed, uh, our shadow is, is not uh, present. Köszönöm. Hát az árnyékrendéstevőnk ma nincs itt, de ő jelezte azt, hogy nagyon elégedett azzal, ahogyan az előadó együttműködött az árnyékjelentéstevőkkel, és úgy gondoljuk, hogy többé-kevésbé minden kérdésben egyet tudunk érteni. Természetesen a statisztikák fontosak. Újfajta szakpolitikára van szükség, hogy jobb összehasonlíthatóságot lehetővé tegyük Például a vasúti kilométerek vagy az utas kilométerek ugyanazon kritériumok alapján kell, hogy európai szinten összehasonlíthatóvá váljanak. Ez rendkívül lényeges. Számunkra fontos volt egy másik egységet is beépíteni, hogy jobban mérhessük a, ezt a fajta szállítást, az utas kilométerek, az ülés kilométerek, ezt a kritériumot több országban már alkalmazzák, úgyhogy nagyon hasznos lenne ezt az aspektust is beépíteni. Az előadó már figyelembe vette ezt, amiért nagyon boldogok is vagyunk. Összességében azt mondhatom, hogy támogatni fogjuk az előadó javaslatát. Ismételten köszönöm. És hát meglátjuk, hogy mi kerekedik ki majd ebből. Meissner asszony. Köszönöm. Nos, ebben az esetben senkit sem képviselek, hiszen magam vagyok az árnyék jelentéstevő, úgyhogy személy szerint eh, tudok köszönetet mondani Michael Kramernek ezért a jelentésért és az együttműködésért. Eh, mi is ezt eh, teljes messzerességgel támogatjuk. Egyrészt ugye az adatokra mindannyiunknak szükségünk van, a balesetekről is, másfelől pedig azt is meg kell fontolnunk, hogy a, dupla, a munka megkettőzését el kell kerüljük. A működő képesség a bizottság számára is fontos, nem szabad túlbonyolítani a vasút számára ezen kérdéseket, hanem az adatok rendelkezésre állnak, és Persze nem különböző színű papírokon kell ezeket összegyűjteni, hanem a lehetőleg egyszerűbb módon, de az adatokra szükség van. Ami a további adatokat illeti, például a kerékpárokra vonatkozóan, vagy ugye a, az áru, a tehervagonokra vonatkozóan, Kérdés ugye, hogy kitől kérjük ezen adatokat, hova tartoznak ezen adatok, a Real Market Monitoring Scheme-en talán össze lehetne ezt gyűjteni. Ezt a rendszert ugye a DG Move most hozta létre, és a felülvizsgálattal együtt ugye ezt a javaslatot is hallhattuk. Kérdés, hogy hova illesszük be az adatokat, hova kellene az adatokat eljuttatni a lehető legegyszerűbb és a legészszerűbb módon. Ezt szerettem volna elmondani, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Román Enescu asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a megjegyzését és a javasolt módosításokat is. Ahogy olvashatták, a bizottság szándéka az volt, hogy felülvizsgáljuk és egyszerűsítsük az adatgyűjtést, hogy a kettős jelentéstételt elkerüljük a balesetek esetén. Szeretném hangsúlyozni, és tájékoztatnám is önöket arról, hogy kitűnő az együttműködésünk az Európai Vasúti Ügynökséggel. Idén aláírtunk egy egyetértési megállapodást, és ennek értelmében az ügynökségtől átvesszük a balesetekre vonatkozó adatokat, így csökkentjük a nemzeti statisztikai hatóságokra nehezedő terheket. A bizottság egy mélyen szántó elemzést végzett el, összehasonlította a két forrásból származó adatokat, hogy ezek minőségét értékelje, és nagyon meg vagyunk elégedve az eredménnyel. A szándékunk tehát az lenne, hogy a H mellékletet töröljük, és ezen adatokat a Eurostatban az ottani platformon terjesszük, és az Európai Vasúti Ügynökségtől vegyük át az adatokat. A Eurostat természetesen a lehető legnagyobb mértékben részt vesz az adatok validálásában és a minőség értékelésében. Köszönöm. Uh, if I come back uh, again to some... Ja, és ha visszatérhetek még némi egyéb mutatóra, amelyet kértek, azt hiszem, körültekintően meg kell nézzük, hogy tulajdonképpen milyen információ minősül statisztikának, és mely információ az, amelyet más forrásból lehetne talán összegyűjteni. Az önök előtt levő javaslatban egy közös megállapodás szerepel, az érdekelt felek közötti megállapodás. Hosszú időn keresztül folyt a technikai szintű egyeztetés a munkacsoportokban, a Eurostaton belül, és megállapodtunk a fő adatfelhasználóinkkal, mint a DG Move. Úgyhogy ennyi lenne, köszönöm. Thank you, Mike. Köszönöm szépen, Michael. Valami kiegészítendő? A javaslatokról? Hát, mint hogy az snc ek itt vannak, nem, már elmentek, sajnos. Kolmár, a Kolmári hidat német csapatok tették tönkre a második világháborúban. És most lehetőségünk van arra, hogy ez megújuljon ez a híd, és két év múlva azt mondhatjuk majd, hogy 70, hogy 70 év után sikerült megépíteni a vasúti összekötetést. A fiataloknak szívesen azt mondtam volna, hogy az elmúlt három generáció nem érte el, hogy a kolmári összekötetés megépüljön. Hát dolgozzanak ők ezen jó volna látni már a kész vasúti hidat. Köszönöm mindenkinek, az együttműködőknek, a titkárságnak is um, a munkát, meg persze a kollégáknak, és um, Gross uh, kollega hogy most a fékek zajszintjét statisztikailag milyen rubrikába össz, ötvözzük, összegezzük, illetve hogy mely hivatal gyűjtse ezeket be, ezt nem tudjuk, de hogy ez, ezzel foglalkozni kell, ezt erre figyeltünk. Köszönöm. Köszönöm szépen november 21-e módosítók benyújtásának határideje és december 17-én szavazunk itt a szakbizottságban. Most pedig áttérünk az ülésre. Kérem tehát, hogy mindenki, aki nem vehet részt a zárt ülésen, az hagyja el a tervet, különösképpen a tanács, nagy tiszteletem a tanács számára.